Good morning, everybody. Apologies that I couldn't be with you. Elnézést, nem tudtam jelen lenni különböző okoknál fogva. A, a ma délelőtt a jogalkotási vizsgálatok keretében a késedelmes fizetések irányelvével foglalkozunk a szavazások előtt ennek a végén beszámolok majd a trilógusról az egységes távközlési piac ügyében, és eh, az eredményekről szeretnék röviden szólni. Schreiber. Carsten Schreiber, köszönöm szépen, hogy eljött az bizottság részéből a Kozmi igazgatója, az egységes piaccal foglalkozó főigazgatóságnál működik. Körülök, hogy eljött ma délelőtt, és a késedelmes fizetés irányel végrehajtásáról fogunk beszélni. Az Szeretném megkérni, hogy egy rövid bemutatót tartson bevezetésképpen, és utána a képviselők kérdéseire válaszolhat, ha úgy gondolja. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Örülök, hogy újra élhettem az IMKO bizottságban nyilván. Észrevették június eleje óta új funkcióban dolgozom, egy új pozícióban vagyok. Konstantin Dropoulos, a osztályvezető, ő a technikai kérdésekben tud reagálni adott esetben. Egy néhány pontot szeretnék kiragadni a megfelelő végrehajtása kapcsolatban és az alkalmazása kapcsolatban, hiszen a tranzakciók a gazdasági szereplők között, illetőleg a hatóságok között alapvető fontosságú, hogy működjenek a tranzakciók, mint mondtam, határidő szerint a késedelmes fizetés rendkívül negatív hatással jár a cégek likviditására, és bonyolítja az életőket a kis és középvállalatok. Ebben az ügyben igencsak sérülékenyek, ezt is tudjuk. Ezért aztán úgy gondoljuk, hogy ez az irányelv komoly hatással van a mindennapi gyakorlati működésben is, a kis és középvállalatok éppen a válság idején igencsak sérülékenyek, mint mondtam, Emlékeztetni szeretnék eh, a, arra, hogy eh, rendkívül fontos eh, előírásokat tartalmaz, ez, ezeket szeretném kiemelni. A harmonizáció a hatóságok esetében az első pontban, hogy 30 napos határidőt jelöltünk ki, ami azért nagyon kevés kivételt tartalmaz. Aztán elvi szinten a szerződés szabadsága adott 60 napon belül kell gazdasági szereplők között intézni a számlákat, tehát ilyen határidőt lehet megállapítani, és, és vannak kivételek, amennyiben ezek nem tisztességtelenek. Aztán a megkésett fizetés 40 euró minimális kompenzációt ér elő a beszedési költségekkel kapcsolatban, és legalább 8%-kal az Európai Központi Bank referencia kamata fölötti kamatot kell elszámolni a megkésett fizetésekre, e, és röviden szeretnék a pillanatnyi helyzetről beszámolni. Valamennyi tagállam eljutott az átültetési státusz 2014. júliusáig a bizottságnak, és úgy látjuk, hogy tisztességes a végrehajtás, az átültetés, egy néhány kivétel van, ezeket figyelemmel kíséri az Európai Bizottság, el kell, hogy mondjam, jogsértési eljárás is van három, a nem helyes átültetés miatt, de pillanatnyilag ezen is dolgoznak, hogy megoldják. Ezt követően pedig fontos továbbá is, hogy jól átültetik a nemzeti jogba ezt az irányelvet, bizonyos tagállamok nem alkalmazzák megfelelően ezt a jogot jogsértési eljárást indított az Európai Bizottság három állam ellen, mint Olaszország, Görögország és Spanyolország van érintve ebben. A, ezekben az országban ismert jelenség az, hogy a hatóságok is megkésve fizetnek. Rengeteg panaszt kaptunk ezekből az országokból, és hogy értékeljük, hogy jól alkalmazzák a tagállami szinten ezt az irányelvet a GRO, a növekedésre foglalkozó főigazgatóság vizsgálja a konkrét gyakorlatot, és egy mélyebb képet szeretnénk kialakítani arról, hogy hogyan alakul a kérdés, és az első eredmények már megszülettek, mind a 28 tagállam vonatkozásában valamennyi ágazatot érintve, és nyilvánvaló az eredmények bekerülnek majd a jelentésbe a többi megállapításunkkal együtt. Ezt fogjuk az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 2016 márciusában előterjeszteni azt gondolom, hogy egy rövid áttekintést tudunk nyújtani a jelenlegi helyzetről. Így látjuk most, hogy alakulnak a dolgok, és természetesen foglalkozunk a panaszokkal, közvetlenül kapunk ilyeneket, de az elérhető, hozzáférhető adatokat is vizsgáljuk amelyek nyilvánosak, nyilván vannak idevágó kiadványok, a számokat tartalmazó anyagok az egyes tagállamok szintjére, ők közé teszik ezt és azt gondolom, ez egy általános bevezető volt önöknek, nyilván konkrét kérdéseik vannak, de összefoglalva azt mondhatom, hogy elég, kielégítő a helyzet, ami az átültetést illeti, de nem kielégítő a helyzet egy sor tagállamban az alkalmazást, a konkrét, a gyakorlati alkalmazást illeti. Köszönöm szépen. Thank you very much for that. Köszönöm szépen. Vannak-e kérdések, ezeket összegyűjtenénk egy első fordulóban, és utána ön következik. Stefanics kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Schreiber asszonynak is, hogy a jelenlegi helyzetet bemutatta. Igenis. A fizetéseknél, a hitelezők esetében ez egy fontos és az adósok esetében is fontos, hogy megfelelő programokat alkalmazzunk. Idevágóan két kérdésem van. Az első, a fekete lista adósok esetében vannak tapasztalataink azzal, hogyha országonként készítjük meg ezeket a fekete listákat, van, ahol jobb gyakorlatok vannak tagállamok szintjén, ahol az adósok listáját összeállítják, ez áttekinthetőség szempontjából egy fontos kérdés. A második kérdés az európai költségvetést illetően Nyilvánvalóan a késedelmes fizetés a gazdasági szereplők között érdekes, de vannak állami fizetések is, hatóságok is, amelyek érintve vannak, ami bennünket érint az a tagállamok befizetése az európai költségvetésbe. A kérdésem az, hogy foglalkoznak-e ezzel is, tervezik-e, hogy ezeket a hozzájárulásokat is vizsgálják, amiket a tagállamok fizetnek az európai költségvetésbe. Nikola Tanti. Először is szeretném megköszönni azt, hogy ilyen jó lehetőségünk van a feszmecserére. Ez egy nagyon fontos irányelv, a belső piac hatékony működése érdekében olyan szabályokra van szükség, amelyek lehetővé teszik azt, hogy korrekt pénzügyi tranzakciók jöjjenek létre a cégek és cégek, illetve cégek és adminisztráció vagy közigazgatás között. Én egy olyan országból érkeztem, ahol, amely fekete listán van, mert a hosszú évek alatt a közigazgatás hatalmas adósságot halmazott fel a cégekkel szemben. Ez volt az egyik olyan téma, amely nagyon sokat foglalkoztak az utóbbi idő kormányai. Megpróbáltuk felgyorsítani a dolgokat, hogy nem csak azért, hogy az Európai Bizottság szabálysértési eljárása miatt volt ez ránk kényszerítve, hanem egyszerűen azért, hogy a gazdasági rendszer hatékonyabbá váljon. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ez a mai napon napirendre került, és örülök annak is, hogy az Európai Bizottság ennek az irányelvnek a működtetésén őrködik. A, az elért eredményekkel kapcsolatban azért egy kicsit kevésbé vagyok boldog, de azt szeretném még látni, hogy a monitorozó tevékenység során a bevált gyakorlatokat hogyan tudjuk kicserélni egymással, hiszen bizonyos államokban ezekkel a problémákkal már évek óta foglalkoznak, és elképzelhető, hogy vannak jól bevált gyakorlatok, amelyek máshol is segítenék, hiszen a hosszú, állak, hosszú évek alatt felhalmozott adósságok a költségvetésre sincsenek jó hatással, és az alapvető európai szabályoknak sem felelnek meg. Tehát ezért szeretném kérni, hogy amennyiben vannak ilyen bevált gyakorlatok európai szinten, akkor ezeket osszuk meg egymással, hiszen ezek hozzásegíthetnek bennünket ahhoz, hogy az irányelvet teljesítsük. Dieter Sáncava. Sáncava kolléganő. Köszönöm szépen Köszönöm a bevezetőt. Nagy örömmel várom az értékelést jövő évben, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy megtudjuk önök, hogyan tervezik ezt elvégezni. Ma már a készülve egy némi információt igyekeztem beszerezni az irányelvvel kapcsolatban, hogyan működik ez a gazdasági oldalról negatív válaszokat kaptam anekdótaszerűen, vagy olyan válaszokat, amik nem is ismerték ezt az előírást a tagállamok szintjén, és ide vonatkozik a sajátom is. Ö, ö, igazából azt el tudják mondani, hogy ö, átültették, de hogy működik -e, ennek az oka, azt nem tudják. És a végrehajtást monitorozni kell természetesen, hogyan tudják ezt megtenni, hogyha nincsenek megfelelő adatok, a tagállamok szintjén azt gondolom, hogy itt hibákat követnek el. Ezért aztán kicsit aggaszt, hogy azt látom, hogy eh, eh, a módszertani oldalon a desk research kétszer is felsorolják, és szeretnék interjúkat látni az érintettekkel, ezek is be kellene, hogy kerüljenek, és konzultáció és írvasszal vizsgálat természetesen fontos, jobban meg kell érteni, hogy ez az irányelv működik-e a terepen kint, a gyakorlatban vonatkozik ez a kis és középvállalatokra is természetesen. nekik nincs mindig idejük, hogy az ilyen vizsgálatokat kitöltsék, az ilyen adatokat. Érdekelne valamennyi tagállamban az érintettek véleménye. Most pedig nekem van egy kérdésem, elnök az, igazgató asszony, hogyan tudják biztosítani, hogy a kis és középvállalatok megfelelő információt kapnak a jogaikkal kapcsolatban az irányv alapján, és a kompenzációt hogyan tudják eh, eh, biztosítani, hogy mindenki megkapja, aki érintve van, és eh, a tisztességes átültetést hogyan vizsgálják, hiszen úgy tűnik, hogy a legnagyobb probléma az implementációval éppen az, hogy nem tudatosult a kis és középvállalatok keretében, hogy egyáltalán van egy ilyen irányelv, amely arra van, hogy őket védje meg, jól látom, amit mondok. Most pedig segítsen abban, hogy jobban megértessen velük az irányelv lényegét. Jennifer Young. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy ezzel a témával foglalkozunk. Én először már a korábbi idő, parlamenti ciklusban is foglalkoztam ezzel a témával, és persze már akkor is nagyon világossá vált, hogy a KKV-k számára életfontosságú a működésük megőrzése érdekében. Valószínűleg ezzel a témával nem lehet desk research formájában foglalkozni, ugyanis nagyon sok problémával találkoztunk az irányelvvel kapcsolatos vitáink során, itt nagyon sokszor inkább a hatalom kérdését kell figyelembe venni. Mondjuk azt, hogy egy kis cég a helyi önkormányzattal akar üzletelni, hát nagyon nehéz a kis cégnek az önkormányzat ellen panaszt emelnie, mert valószínűleg a következő munkája, szerződése megint ugyanazzal az önkormányzattal lesz. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire megvalósítható egyáltalán ebben a formában, de valahogy ezt a problémát a jelentésben meg kellene említenünk. Nem csak a korábbi transpozícióról kellene elmélkedni, hanem azzal kapcsolatban is, hogy mit lehet tenni kormányszinten, közigazgatási szinten és helyi önkormányzati szinten, hogy hogyan teljesítenek ezek a közigazgatási szintek az irányelvvel kapcsolatban azután a kisebb cégek számára nagyon nehéz az, hogyha nagy cégekkel kell felvenniük a harcot, hiszen ahogyan önök is említették, ugye itt a 60 napos fizetési határidő nem betartása esetén lehet fizetési meghagyást küldeni, de a kisebb cégek sokszor megfélemlítve érzik magukat, és azért elképzelhető, hogy nem is élnek ezzel a lehetőséggel. Vannak tehát olyan, tanálmá, olyan tagállamok és olyan cégek, amelyek saját maguk is mechanizmusokat építettek be a rendszerbe, hogy könnyebben működjenek és zöggenőmentesebbek legyenek az együttműködési lehetőség kis cégekkel. Sokan tudjuk azt, hogy milyen problémás általában a költségvetés tekintetében a kifizetések kérdése, és nem tudom, hogy az Európai Bizottság vajon a saját bizonyítványát hogyan követi nyomon. Köszönöm szépen. Akkor, hogy világos legyek, az összes frakciót meghallgatjuk, egy lista alapján haladok, és aztán jönnek majd a többi frakciók. Maria Grappini következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagyon is aggódtam emiatt az irányelv miatt, akkor, amikor még nem politikus voltam, hanem egy kis és középvel egy KKV-ban dolgoztam. A probléma jelenleg a következő. És azt hiszem, hogy talán az Európai Bizottság majd valamit tehet ezzel kapcsolatban. Romániában is felvetettem már ezt a problémát, de most is újra fel fogom vetni. Arról van szó, hogy ez az irányelv azért nagyon meglepte a tagállamokat, mert nagyon különböző helyzetek uralkodtak a különböző tagállamokban, a nagy cégek tekintetében épp úgy, mint a közigazgatások tekintetében tehát nagyon különböző volt a helyzet. Or- Romániában egy fekete listát próbáltunk kidolgozni azzal kapcsolatban, hogy kik azok a nagy cégek, akik részt vettek nagy közbeszerzési pályázatokban, és nem fizették ki a saját beszállítóikat, vagy alvállalkozóikat. Ezt az irányelvet ugye a 60 napos fizetési határidőt határoztuk meg, azonban van egy kiskapu, mi szerint, hogyha nem, ez, ez akkor érvényes, hogyha az nincsen máshogy lefektetve a szerződésben. A KKV-k nem kapják meg ezt a 40 eurós forfét. Hogy fogják bíróság elé vinni a nagy cégeket? Egyszerűen nincsen más lehetőség elettünk, mint az, hogy bíróság elé menjenek, Márpedig ez azért nagyon nehéz, mert hosszú éveken át pereskedhetnek, és a kis cégek ezt nem engedhetik meg maguknak. Olyan mechanizmusra van szükség, amely biztosítja ennek az irányelvnek a megvalósítását nemzeti szinten is anélkül, hogy a KKV-knak hosszú bírósági peres eljárásokon kelljen részt vennie. A mechanizmus egész egyszerűen nem működik, jó néhány tagállamban egyébként, például hazámban sem. Szeretném, hogyha világosan látnánk a helyzetet, vajon lehet-e javítani az irányelv megszövegezésén, arra gondolok, hogy a késedelmes fizetések hogyan jelennek meg a nemzeti önkormányzati közigazgatások költségvetésében, és hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ne hosszú bírósági teres eljárások, hanem valamilyen más egyszerűbb, egyszerűsített eljárás léphessen életbe, akkor, hogyha fizetési késedelem mutatkozik, ez főként a KKV-kat védené. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy az irányelvet hogyan valósították meg, hát azt kell mondjam, hogy 80 vagy 90 százaléka a KKV-knak soha nem kapta meg ezeket a késedelmes fizetéseket, nem beszélve a késedelmi kamatokról. Csak néhány gondolatot szeretnék most felvetni. Emlékszem, hogy egy másik szakbizottságban még korábban ezt a, ebben az ügyben árnyékjelentéstevő voltam. De Young úr beszélt arról, hogy a bizottság maga sem tökéletesen jár el, Hát ez nagyon érdekelne engem, hogy hogy néz ki a parlament ebből a szempontból, tehát fontos az, hogy legalább jó példát mutassunk. Hallhattuk azt is, hogy jó iránymutatásra van szükség a KKV-k esetében. Mit jelent ez? Például az értelmezés tekintetében, hiszen itt fontos záradékok ért, tehát fontos az, hogy hogyan értelmezzük ezeket az áradékokat, mert bizonyos államokban nagyon-nagyon hosszú fizetési határidők mutatkoznak. Vannak olyan cégek, amelyek olyan termékeket árusítanak, amelyek igen hosszú ideig bemutathatóak lennének a polcokon, de hát ez is attól függ, hogy hogyan néz ki az adott nagyvállalatnál vagy hipermarketnél az üzletpolitika. Sokszor ez problémát jelenthet a KKV-k számára, mert sosem fizetik ki őket, hiszen azt mondják, hogy még mindig nem adtuk el a terméket. Gephardt asszony és Schwab úr is szeretnének hozzászólni. Köszönöm szépen, nagyon sok kérdés hangzott el, amelyeket most nem szeretném megismételni. Éppen ezért szeretnék kitérni egy pontra, amelyről annak idején, amikor a jogalkotási munkát végeztük, foglalkoztunk ezzel. Nincs sajnos itt előttem a szöveg, tehát pontosan nem tudom idézni, és nem emlékszem rá, hogy mit határoztunk el, úgymond a definíciót illetően az Európai Bizottság is úgymond közkezelőnek minősül-e, és amennyiben igen, úgy tartják-e magukat ehhez. Köszönöm szépen, András Schwab. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy a vitán, ami a késedelmes fizetésekről szól irányelvet illeti, különbséget kell tennünk a között, hogy bizonyos tagországokban a megvalósítási határidő lejárt, után sem valósították meg ezt az irányelvet, hiszen csak akkor léphet hatályba az európai jog, ha ezt megvalósították, Éppen ezért a bizottsághoz és Schreiber asszonyhoz intézem a kérdés, hogy miért nem valósították ezt meg a tagországok költségvetési megszorítások miatt túlságosan hosszú határidőkkel próbált meg ezt az időszakot áthidalni, illetve a szerződés sértési eljárást eh, miért nem lehetett felgyorsítani. A piaci kormányzásnál folyamatosan felmerült ez a kérdés, hogy a szabálysértési, szerződéssértési eljárás elindítása segítette a folyamatot bármennyiben is, és a válasz a bizottság részéről az volt, hogy ez nem segít, és éppen ezért ez engem elgondolkodtat, ami az alkalmazást illeti. Nem gondolom, hogy a gyermeket a fürdővízzel együtt kéne kiönteni, hiszen egy olyan szabályozásról, szabályozásról van szó, amelyet a nemzeti jogban kell megvalósítani, és a kkv akik, akik ezt ismerik, nagyon nehéz a különböző polgár jogi rendelkezéseket úgymond um, értékesíteni Európában, hiszen 28 különböző tagországi szabályozás van, és senki nem tudja azt, hogy 30 napos az a határidő, de EU-s szinten ezt nem tudják egy hangulag megvalósítani egységesen. De hát ezen sajnos nem lehet változtatni egészen addig, amíg egy irányelvvel dolgozunk. Nagyon sok kérdés hangzott el a bizottsághoz. kérjük a bizottságot, hogy adjon válaszokat, de szeretnénk több információt megtudni arról, hogy mi minősül szabálysértési eljárásnak, illetve ennek milyen alszektorai léteznek, úgymond. Köszönöm. Köszönöm szépen. Át szeretném venni a kérdéseket. Először Szevenesz úr kérdésével és a fekete listával kezdeném. Jelentős vita van általában a fekete listákról, de azt gondolom, hogy itt a fekete lista nem megfelelő eszköz, hiszen az a kérdés, hogy melyek a közhatóságok, azok a közhatóságok, akik későn fizetnek. Tehát nincsen szükségünk fekete listára a kereskedelmi üzemeltetők esetében, hiszen itt a közhatóságokról van szó, és ez nem volna igen célszerű. Tudjuk azt, hogy probléma van Olaszországban, Spanyolországban, és nem tudunk nyomást gyakorolni, illetve kismértékben tudunk nyomást gyakorolni a, a közhatóságokra, és úgymond ez egy enyhe formája a fekete alkalmazásának. Köszönöm szépen a támogatást. Szükségünk van a visszajelzése a parlamenti képviselőktől is, hiszen önök vannak a családban cégekkel, akik visszajeleznek különböző problémákra, ez nagyon értékes visszajelzés számunkra, és fontos az értékeléshez is. Ami Cserezov asszony kérdését illeti, az nem helyes, hogy az irányelv nem helyes kijelenteni azt, hogy az irányelv nem teszi szükséges a tagországok részéről a nyomonkövetést. Ez nem teljes mértékben formális kötelezettség, de a tagországoknak kötelező az átláthatóságot érvényesíteni, a nyolcas cikke értelmében a figyelmet felhívni, tehát léteznek kötelezettségek, és a tagországoknak biztosítaniuk kell azt, hogy az irányelv megvalósítása megtörténjen, még akkor is, hogyha nem kell jelentést készíteniük, de nagyon fontos, hogy ők biztosítsák azt, hogy a helyszínen az irányelv működjön. A kkv tájékoztatása következő pont. Mi számos információs kampányt végeztünk az összes tagországban, a cseh köztársaságban is azt gondolom, ahol a közhatósággal, a gazdasági szövetségekkel találkoztunk, az európai hálózatokat vettük igénybe, ehhez illetve más hálózatokat, akik ezt az információt továbbították a KKV-knak. Nyilván többet tehetünk, de voltak speciális célzott információs kampányaink. Amit De Jong úr kérdését illeti, illetve mások is felvetették eh, hozzá hasonlóan a kérdést a bizottságot, illetve, illetve a parlamentet illetően. Mi is közszervnek minősülünk, tehát ránk is vonatkozik az irányel, nincsenek pontos számadataim, de amikor átvettem ezt a feladatot, akkor én is feltettem magamnak ezt a kérdést, hogy mi példát eh, mutatunk -e ebben az értelemben. A helyzet azt gondolom, hogy javul, de nincsenek pontos számadataim, mint említettem, de ennek utána fogok nézni. Azt gondolom, hogy ez igaz mindkét intézményre, és nagyon fontos, hogy jó példával járjunk elő. De Jonge úr felvetette ezen kívül ezt a kérdést is, hogy a kis cégek hogyan nyújtatnak a panaszt nagy cégekkel szemben. Azt gondolom, ez a kérdés szorosan kapcsolódik eh, Viki kérdéséhez ami a nem fair feltételek értelmezését illeti. Természetesen minden területen felmerülnek problémák, ahol jogalkotást végzünk, és ahol a kisebb és nagyobb cégek között nincsen egyensúly. Hogyha a tröszt törvényt nézzük, a tröszt ellenes rendelkezést, akkor jelentős kockázatokat vállalnak a gazdasági szereplők, ez problematikus is lehet, de nem gondolom, hogy ezt úgy oldhatjuk meg, hogyha jogalkotáshoz egy plusz szintet teszünk. Tehát nagyon fontos az informálás, sok információ létezik erről, és köztudatta az, hogy ha valaki nem tesz eleget az irányelvnek, akkor ez köztudattá válik, hiszen ha van egy olyan cég, amely többször hosszabbítja meg a határidőt, akkor erről mások is értesülnek. Tehát fontos, hogy ezekre az ügyekre felhívják a figyelmünket. Az Európai Vállalkozási Hálózat is segítheti ezt a problémát megoldani. Az utolsó megoldás a bíróság természetesen. Tehát nem gondolom, hogy ezt jogalkotással tudjuk megoldani, de nagyon fontos, hogy a különböző instanciákhoz a vállalkozások fordulhassanak, illetve fontos, hogy informális módon jogorvoslathoz jussanak, hiszen a bírósági eljárások igen bonyolultak. Ezek a támogatási mechanizmusok nagyon fontosak ebben az összefüggésben. Azt gondolom, hogy a pártasszony kérdésére is válaszoltam, hogy bizottságot illeti. András Schwab hogy miért nem teljes az irányelv, illetve ennek megvalósítása. Inkább angolul folytatom mégiscsak. Tehát eh, ami a formális megvalósítást illeti, itt eh, igen jó a helyzet, Szinte az összes tagország megvalósította ezt, Írországban még zajlik a közkonzultáció, de tulajdonképpen az összes tagország megvalósította az irányelvet. A tényleges probléma, ahol folyamatos információ cserére van szükség, az a korrekt megvalósítás, nem a megvalósítás önmagában véve jelent problémát. Hát ha ezt összehasonlítjuk más problémákkal, akkor itt sokkal kevesebb probléma van a nem megfelelő megvalósítással összevetve, ahol sokkal több a gond. a hivatalos levek elküldését is felsorolhatom, de nem gondolom, hogy erre lennének kíváncsiak. Ha az eljárásainkkal kapcsolatban szeretnének további tájékoztatást, jelezzék felém. Köszönöm. Nem tudom, hogy vissza szeretne térni valaki bármely pontra. A kérdések, amelyek elhangzottak, azt jelzik, hogy a képviselők tisztázást szeretnének arról, hogy mely közhatóságok ra van legtöbbször panasz. Ön említette, hogy a fekete lista nem megfelelő eszköz, de azt gondolom, hogy a tagországok jobban meg szeretnék érteni azt, hogy kik azok, akik nem teljesítik az átláthatóságot, tehát a német sémelvét nem feltétlenül szeretném használni, de melyek azok a közhatóságok, amelyek rendszeresen nem felelnek meg a szabályozásoknak. Érte számos kérdés hangzott el arról, hogy hogyan tudnánk iránymutatást adni a kkv knek Ön beszélt a bizottság szintjén létező eszközökről, de amit a képviselők a helyszínen tapasztalnak a valóságban, az az, hogy igenis hiányos az információ tagországi szinten és helyi szinten. Hát fontos lenne párbeszédet nyitni arról, hogy ezt hogyan javítsuk. Ami pedig a szabálysértésről történő tájékoztatást illeti, Schwab úr említette ezzel kapcsolatban azt, hogy fontos arra bátorítani, az embereket, hogy ne védsenek, védsenek a szabályok ellen, de fontos lenne megvizsgálni, hogy mely tagországokban, milyen típusú tagországokban, milyen ágazatokban fordul el ez elő, nek többször, például az egészségügyi ágazatban, a közlekedési ágazatban van-e leggyakrabban késedelmes fizetés so I would suggest the three of us may... Akkor azt javaslom, hogy követ folytassuk a to további kérdésekkel, amennyiben vannak. Ön kíván újra reagálni az önök megjegyzésére. Mint már korábban elmondtam, a három fő ország, ahol hogy általában vannak problémák. Az egészségügyet ön is említette egy rendkívül fontos terület minden tekintetben, de Görögország Spanyolország és Olaszország vannak elsősorban érintve a jogsértésben, jogsértési eljárásban természetesen itt van a táblázat, amit az Intermisztícia készített, ez egy magán szervezet, amely figyelemmel kíséri az ilyen ügyeket, és átlagos késedelmeket tűnt fel a táblázatban ezek össze összhangban vannak azzal, amit mi gyakorlatilag összeszedtünk adatként, és a konkrét témákra szeretnék kitérni, amelyeket itt felvetettek. Eh, eh, visszatérünk a válaszainkkal, és ha van konkrét kérdésük a továbbiakban, Kostas Andropoulos is itt van, tehát kérem tegyék fel, ő a technikai ügyekben szakértő. Okay, so I'm going to ask the secretariat. Akkor a titkár bizottsághoz keres, fordulok, hogy keresék meg a képviselőket a részletes információkat de a táblázatból adott esetben megvizsgálják, és még konkrétabb információkat is tudnak majd adni, ha jól értettem, konkrét szektorokkal kapcsolatban, és szeretnénk megnézni itt főndenek előtt a kis és középvállalatok az egészségügyi területen vannak érintve. Köszönöm. finding it confusing. Right, let's. Um, Right, so the first um, uh, Nos, az első szavazás ma délelőtt a típus vizsgálatokról folyik itt Hogyha az előadó nem kíván hozzászólni, akkor, hozzászólni, akkor azonnal megkezdjük a szavazást. Igen, ellenszavazat. Nincs itt nálam. Amendment 4. All those in favor? All those against? Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette ellen tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellen tartózkodás elfogadva. Egyben szavaz 36-39-ig mellett ellen tartózkodás elfogadva. 40-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 41-es mellette szóbeli módosító, ott van önöknél mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es, nem szavazom, kompromisszumos egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 51-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Egyben szavazunk 10-11-12 szóbali módosító 14-15-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. 15-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 52-es, 53-as visszavonva, 54-es szobeli módosítóval mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, jó? El, igen, elfogadtuk nem szavazunk a 16-asról, 17-18 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 55-ös visszavonva, 19-es módosító, szóvali módosítóval mellett ellen tartózkodás elfogadva, 21, 56-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 20-as, nem szavazunk, 22-es mellett a tartózkodás elfogadva, 23-as mellett ellen a tartózkodás elfogadva, 24-es, ugyanaz. 57-es elfogadva. Ötvenhetes preambulumról van szó, egyes, mellette ellenet tartózkodás elfogadva, kettes, mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 25-ös mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Kettővel többen szavaztak. Oka fogyott, hát ne. 27-es mellette ellene tartózkodás nem, mellett 28-as, 27-est ellenőrizzük, jó? Szerintem ugyanaz a többség, mint az imént. Elnök. Szeretném elmondani, a kártyám itt van, de sajnos nem, ismeri el, nem ismerik fel a gépet. Huszonnyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-as visszavonva, 31-es visszavonva, 32 nem szavazunk, 3 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Szavazok a jelentésről. Végszavazás elektronikusan. Egyre többen vannak. elfogadva, 30 mellette két ellenszavazat, négy tartaszkodás. Gratulálni szeretnék az előadónak. Thank you. Now, the next is Nicola Dante. Köszönöm szépen. Dante jelentés, a földrajzi jelölés jelzése, kiterjesztése a nem mezőgazdasági termékekre. A téma. Dante úr, kívánna hozzászólni? Nem, hogy kezdjük a szavazást, nem kezdjük a szavazást. Okay, amendment one in favor. Egyes módosító mellette ellenet tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellenet tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellenet tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszumos mellette ellenet tartózkodás elfogadva, tizenegyes mellette ellenet tartózkodás elutasítva, tizennégyes mellette ellenet tartózkodás elutasítva 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 16-os mellette 16-os törölve nem mentett mentetek mellette ellene tartózkodás utasítani. B kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. D kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. E mellett ellen e elfogadva. F kompromisszumos mellette ellene tartózkodás e, elfogadva. G kompromisszumos mellette ellene tartózkodás e, elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás e, elutasítva. 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, H kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 62-es mellette, bocsánat, 62-63-as okafogyott, így kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 69-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva, 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, kompromisszumos mellett há kompromisszumos. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 70-es, nem 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 81-es visszavonva 82 törlés mellett ellene tartózkodás elutasítva tá kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elutasítva elfogadva, el mellette ellene tartózkodás elfogadva 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A véleményről szavazunk összességében. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen. 36-an szavaztak, 3 szavazott, 32 mellette. Gratulálni szeretnék Nikolának. Right. we we are running a bit ahead of... Úgy látom, egy kicsit gyorsabbak vagyunk. A szakértők még nem érkeztek meg ígéretet teszek arra, ígéretet tebben arra, hogy a távközlési egységes piac trilógusról beszámolok. Ez tegnap volt. Önök is tudják, ez a szakbizottság a TSM csomaggal foglalkozik, az elődöm volt, az IMCO előadója ennek az anyagnak. A tárgyalások meglehetősen nehezen alakultak. Köszönöm az árnyék előadóknak a segítséget, és egy hát jó ötletekkel álltak elő, hogy a dolgokat előre lendítsük. Az első trilógusan az elnökség ígéretet tett arra, hogy egy erős javaslatot készít ezzel kapcsolatban a roaming fejezetek vonatkozásában, és nem várják ki a részleges felülvizsgálatot, vagy a USD esetében adott esetben még ideig tarthat ez, de ez nem a részletes vitákhoz vezetett az elején, az elmúlt hetekben sikerült némi haladást elérni ezekkel a jogokkal kapcsolatban, a roaming ügyében az elnökség a néppárti követeléseket elfogadtak a transzparencia ügyében, az üzenetek vonatkozásában, ez a legközponti elvárásunk ezzel kapcsolatban. Mielőtt a roamingnak vége a felhasználó tudja pontosan, hogy milyen csomagot követ igénybe, és adott esetben tájékoztatni kell, hogyha a magasabb árkategóriába lép átcsomagba, És eh, transzparencia előírások, eh, átláthatósági előírások eh, szükségesek, és nehéz lesz természetesen az értesítéssel kapcsolatban az ellenőrzéseket keresztül vinni, mert ez műszakilag sem könnyű az üzemeltetők számára. Egyébként az elnökség a jogokkal kapcsolatban sokkal keményebb volt, árnyékelődő ülésünk lesz jövő héten, és egy újabb trilógus, a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan lehet módosítani ezeket a szerződéseket, adott esetben nem kapják meg a szükséges gyorsaság vagy sebességű szolgáltatásokat az internettel kapcsolatban. A roaming ügyében eh, elégedettek vagyunk, de azért más területeken lemaradtunk. Ez eh, az internet felhasználásnál még további tárgyalásokra van szükség. Lesz egy újabb háromoldalú párbeszéd jövő héten, és eh, kereshetünk egy újabb lehetőséget, hogy hogyan tudjuk ezt a szakadékot áthidalni közöttünk. A fogyasztóknak nagyobb átláthatóságra van szükség, és mit tudnak tenni, hogyha a szolgáltatás nem az, amit felkínáltak nekik, amiért fizetnek. Azt gondolom, hogy sok-sok órát tárgyaltunk eddig is, és szeretném elmondani, hogy itt a szakbizottság titkársága óriási munkát végzett, és professzionális munkát végzett. Köszönöm szépen. Any questions? Van -e kérdés ezzel kapcsolatban? On peut les solliciter? Is euh, it possible to call them? Lehet, hogy túl gyorsan szavaztunk, akkor azt javaslom, gyorsabban végeztünk. Hát nagyon hatékonyan dolgoztak, jól szervezett volt a munka. Nem tudjuk elkezdeni a vitát a, a TTIP-tel kapcsolatban, addig legalábbis nem, amíg a szakértőink nem érkeznek meg. Hiszen rájuk számítunk, miattuk csináljuk akkor azt javaslom, hogy egy 15 perces szünetet tartsunk, és reméljük 10.30 előtt ide érnek, és 10-20-kor elkezdhetjük a munkát. Been told I'll be here in 10 minutes, so we will start. 10 perc van lesznek itt, most mondták nekem, tehát akkor igen, negyedkor kezdeni tudunk. Uh, thank you very much. Our next session this morning is... Köszönöm szépen, folytatjuk az ülést. A -t, uh, a téma. Fogyasztóvédelmi standardok. Három uh, briefing notot készítettek. Stephen Wilcock úr, aki a London School of Economics um, egyik vezetője, Barbara Halszer, aki kutatói asszisztens, a kereskedelmi politikáért felelős ugyanebben a témában, és ennek a szakbizottságnak régi barátja, aki a kihívásokról fog beszámolni. A tárgyalókat meghívtuk arra, hogy válaszoljanak meg néhány kérdést. Steven Wilco úr és csapata rendelkezésre állnak majd még később is, és fel lehet tenni kérdéseket hozzájuk. Kozmó úr is itt van, aki Barbara Holcárral együtt dolgozott a jelentésen. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. 10 percben várjuk az előadásokat, hogyha egy, kettő, három előadást szeretnének tartani, és utána utána várjuk meg a kérdéseket mindenkitől, akkor én ezt javasolnám, de kérem, hogy a az előadásokat 10 percre korlátozzák. Köszönöm szépen, Vilkox úr először. Sorry. <laughs> um, so I'm going to introduce the Bevezetem a közbeszerzésekről szóló anyagot a TTIP-ek kapcsán. A dokumentum fő elemeire térnék ki először, a közbeszerzés nagyon fontos téma ttip kapcsán, ahol úgymond offenzív érdekei vannak kereskedelmi politikájában az EU-nak, tehát az EU szeretne előrelépni ebben a témában, különösen ami az USA-ban az állami szintű, szövetségi szintű lefedettséget illeti. A legfőbb pont a közbeszerzés kapcsán az az, hogy hatékony beszerzési piacok azt jelentik, hogy mindenféle akadályokat mérlegelni kell a versenyhelyzet szempontjából hát olyan jogi szabályozásokat, amelyek favorizálják bármelyik szereplőt, illetve illetve a bizalmas információk használatát a közbeszerzésben. Tehát ezt a két aspektus nagyon fontos szem előtt tartani. És egy további fontos eleme a tárgyalásoknak a hatékony átláthatóság. Tehát meg kell nézni, hogy mik az eljárások a közbeszerzésben, mikor írják ki a közbeszerzési pályázatokat, ezek nyitottak-e, ezekre az aspektusokra később majd visszatérek. Arról kell még beszámolnom, hogy az EU-nak és az USA-nak milyen hatása volt a kereskedelem kialakítására, illetve hogy a korábbi tárgyalásoknak milyen hatása volt a TTIP-ekre. Hiszen a Kanadával folytatott szító tárgyalások kiterjedtek szintén a közbeszerzés, és, és ez kulcsfontosságú is volt annak idején ezeken a tárgyalásokon, illetve a területi szintű, illetve provinciális lefedettség biztosítása is, és ebben az EU sikeres is. Tehát ez nagyon fontos precedens a TTIP tárgyalásokhoz. Ezek után szeretnénk majd a kulcsfontosságú kihívásokról beszélni ebben a vitában, és az egyik ilyen kulcsfontosságú kihívás az, az USA állam szintjén történő jogalkotás amely megnyitná a piacokat. Hát itt felmerül a kompetencia kérdése, hiszen az usa megkötik eh, bizonyos szabályozások abban, hogy ők mit kezdeményezhetnek eh, a közbeszerzést illetően, hiszen eh, ezt a kompetenciák tartalmazzák államszinten. A közösszerzési piacok kiterjedését illetően az USA piacának 13%-a GDP-nek, 65% a GDP-nek eh, szubfederális szinten található, tehát eh, városi, illetve állami szintű eh, környezetben. Tehát itt a GDP 5%-áról beszélünk, viszont ez még mindig bármely piacnak nagyon jelentős része. És a fő kedvezményezettek az EU számára a sikeres tárgyaláson a KKV-k lehetnének. Ez azért van így, mert a nagyobb cégek hozzáférhetnek a piachoz közvetett módon is, ahogy ezt az irodalom is említi, tehát ők a helyi gazdaságba beruháznak, illetve a közpiacot így látják el. Hogyha valaki KKV Európában, akkor nincsen megfelelő forrása ahhoz, hogy ezt ugyanígy megtegyem. Más ágazatok, amelyek valószínűleg profitálnak a közlekedésből, olyan kulcsfontosságú területekből, ahol az állam még nem nyitotta meg a vasút buszok, stb. piacán. Itt ezekben az ágazatokban az EU-nak jelentős előnyei vannak. Ki profitál a versenyhelyzetből és a közbeszerzésből? Az általános adófizető, úgy, hogy a közkiadásokat hatékonyabban jobban használják fel, és a hatékonyabb átláthatóság nagyobb mértékű integritást is jelent a közbeszerzésben, tehát a közbeszerzési szerződéseknél a visszaélések elkerülése. Vissza szeretnék tekinteni arra, hogy az akadályok miben rejlenek a versenyhelyzet szempontjából az USA piacán. Ezek a meglévő jogi preferenciák, amelyek most is léteznek, és ezeket usa törvények szabályozzák, amelyek még mindig kifejezetten preferálják bizonyos esetekben az USA gyártóit. Majd a kérdések során erre részletesen visszatérhetünk. Lé- léteznek preferenciák a kisebbsége által birtokolt KKV-k esetében. Az USA társadalmának speciális csoportjaira gondolok itt. Ezek az elemek nagyon fontosak, és ezekről is szól a tárgyalás, de ugyanennyire fontosak a de facto preferenciák, amelyekről már említést tettem, de még beszélni fogok majd az átláthatóság kapcsán. Miről is szól a tárgyalás? Teljes arról szól, hogy nemzeti eh, kezelést vezessünk be lefedett ágazatokban, tehát a diszkrimináció ellenesség a közösszerzést illetően, ezt speciális menetrendek tartalmazzák, tehát nagyon fontos azokat a szövetségi szintű egységeket felsorolni, amelyek bekapcsolódnak a közbeszerzésbe, és nagyon fontos az államok szintjét, illetve a provinciális szintet is ebbe belevonni. Az EU-ban átfogó rendszere létezik a közbeszerzéseknek, amely lefedi az összes szintet, a helyi, központi, regionális szinteket, és az USA rendszerében léteznek a föderális, a szövetségi szintű közbeszerzési szabályok, viszont ez kizárólag a szövetségi szintre vonatkozik, az állami szintű közbeszerzéseknél pedig a kormány közbeszerzési megállapodása csak bizonyos államokat fed le egyéb más közösszerzések az államokon belül, illetve városokon belül nem rendelkeznek egységes közösszerzési rendszerrel. Tehát itt az eljárások államonként változnak, városonként változnak, és itt merül fel az átláthatóság kérdése, hiszen hogyha valaki KKV Európában, és megpróbál hozzáférni az USA piacához, akkor nem csak, hogy tudnia eh, kell az, hogy eh, Kaliforniában ez hogyan történik, Los Angelesben hogyan történik, hanem mondjuk Houstonban is. És ezek az eljárások egymástól igen jelentős mértékben különbözhetnek, tehát eh, az átláthatóság bevonása ebbe a kérdéskörbe nagyon fontos. Tehát nagyon fontos ezeket a de facto akadályokat is megoldani, illetve ezekkel foglalkozni. A lefedettség kölcsönös tárgyalásokon alapszik. Ez így van még akkor is, hogyha létezik egy VTO-s kormány, közbeszerzési megállapodás, ez bilaterális kölcsönös megállapodásokon múlik. Az EU és az USA évtizedeken keresztül egyeztetek a kölcsönös piaci hozzáférésről, tehát az a tény, tény, hogy az USA nem fedi le az állami szintű közbeszerzés, vagy városi szintű közbeszerzés, közbeszerzést, ez azt jelenti, hogy az EU visszatartott bizonyos lefedettségeket Európában, amelyekhez az USA szereplői nem férnek hozzá. Ami az átláthatóságot illeti, és ez már, már az utolsó pontom, nagyon sok szempontból az átláthatóság ugyanannyira fontos, mint a de facto akadályok. Az EU jelentős átláthatóságot biztosít, hiszen egységes rezsimmel rendelkezik, az eljárások egységesek egész Európában, függetlenül attól, hogy a közbeszerzésnek milyen szintjéről van szó. Ez azonban nem igaz az USA-ra. Ez az USA eh, piacát kevésbé átláthatóvá teszi. Ami a kihívásokat illeti a tárgyalásokon, az OSTR-nek nincsenek kompetenciái a tárgyalásokon, tehát az államokat meg kell győzni arról, illetve egyéb egységeket is, hogy kapcsolódjanak be a tárgyalásokba. És az USA állami jogalkotói nem terveznek eh, eh, nem tervezik azt, hogy az USA adófizetőinek pénzét európai munkahelyek teremtésére használják fel. Egy további pont az az, hogy nemrégében voltak a kormány közösszerzési eljárásán belül, tehát úgymond a könnyű munka már elvégeztetett, és bár az EU számára ez egy jelentős érdek, a kihívások óriásiak abban, hogy az amerikaiakat meg lehessen győzni, mindezekről. Mik a kilátások? A kilátások a teljes csomagtól függenek, tehát az előrelépés a közbeszerzésben nem megvalósítható a ttip más aspektusában tett előrelépések nélkül. A kereskedelmi ban majd kapocs fog kialakulni a különböző kérdések között. Ezek nagyon fontos, hogy élő megállapodások részét képezzék, más szavakkal fogalmazva a TTIP szövegének végső stádiuma csak egy szakasza lesz a közösszerzési piacok megnyitásának. Ezt majd folytatni kell. Mert nagyon fontos a legjobb gyakorlatokat tovább javítani a közösszerzésben, amelyekről meg vannak győződve az állami szintű egységek, hogy az általános érdekük legalább annyira hatékony, mint egy adott szöveg véglegesítése. Köszönöm szépen, ezzel zárnám az első előadást. Elnök asszony, folytassuk akkor az előadások sorával. A kollégák is ezt támogatják. Rendben, utána tesszük fel a kérdéseket. Köszönjük szépen az első előadást, rendkívül érdekes volt. Um, I find Barbara CV... Nagyon érdekes volt. Mindez azért is, mert tagállami szinten is az Európai Bizottság kereskedelem politikájának szempontjából is megvizsgáltuk ezt a kérdést. Jó napot kívánok! Petros Kuzmu vagyok, és Kanadából érkeztem, ahogyan azt a kiejtésemből is hallhatják. A mai napon arról fogunk beszélni, hogy a TTIP milyen kihívásokat és milyen problémákat jelenthet az Európai Unió számára, főként a fogyasztó védelem szempontjából. Elsősorban meg kellett vizsgálni a TTIP együttműködési lehetőségeit, ezen kívül az Európai Parlament szerepét vizsgáltuk ebben meg. Jó napot kívánok! A következőket vizsgáltuk meg. A jelenlegi dokumentumok alapján az Európai Parlament jogalkotási jogosultságait nem fogja érinteni a TTIP. Másodszorban, noha a filozófiák és a jog alkalmazása is nagyon különböző az óceán két oldalán, de azért mégis sok a konvergencia is lehetőségek és kihívások egyaránt rejlenek ebben, de csak akkor tudjuk majd felmérni, hogy ez pontosan mit is jelent, amikor már megkezdődött a folyamat. És most, hogy kontextusba helyezzük egy kicsit ezt az egész kérdést, miért annyira fontos a jogalkotási együttműködés? Hát azért, mert az együttműködésre nagyobb szükség lesz, mert a vám, vámot le fogjuk bontani, ami jelenleg 35%-ot tett ki, de valószínűleg hatalmas előnyökhöz juthat majd az Európai Unió, itt több száz millió eurós összegről beszélünk. Mik a nehézségek? Egyrészt nehéz a filozófiákat összeegyeztetni jogalkotási területen az EU és az USA között. Aztán a munka részletei mögött nem állt megfelelő politikai akarat, és harmadsorban pedig a jogalkotók sem akarják feladni jogosítványaikat, jogosultságaikat. Tehát ez nehéz helyzetet eredményezett. Most pedig Most pedig megvizsgáljuk, hogy az Európai Bizottság jelenlegi javaslata mit is takar három különböző opcióval van kell gondolkodnunk. Az egyik a az Európai Unió és más jogalkotók közötti meg, intenzív információcsere. Azután a kölcsönös elismertség és illetve az ekvivalenciák kérdése. Itt a célok ugyanazonosok, de az, hogy hogyan kívánjuk ezt elérni, abban lehet különbség. A harmadik opció pedig a harmonizáció vagy a szimplifikáció. Itt az a kérdés merül fel, hogy lefelé vagy felfelé próbáljuk, tehát hogy fel, alulról vagy felülről próbáljuk megközelíteni ezt a kérdést. Az, hogy hogyan fog megvalósulni konkrétan a az együttműködés a TTIP-on belül, hogy a, nagyon fontos azt látni, hogy a TTIP az egy élő megállapodás lesz. Ez azt jelenti, hogy amit, amikor megkötöttük ezt az egymezményt, akkor fog igazából megváltozni a helyzet, és megkezdődni az együttműködés. Tehát fontos látni, hogy megfelelő keretek között kell ezt előmozdítani, és a jogalkotónak nem csak az átláthatóságot, az elszámolható, elszámoltathatóságot, hanem a hatékonyságot is biztosítania kell. És ehhez egy testületre lesz szükség, amely az éves prioritásokat fogja kezelni, az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti jogalkotási együttműködést. Ez lesz tehát az a keret, amely az Európai Bizottság jelenlegi javaslatában szerepel. miután a különböző opciókról már beszéltünk, és az együttműködésről is, most nézzük meg, hogy fogyasztóvédelmi szempontból, illetve parlamenti munka szempontjából mit jelent ez. Nagyon sok vitát jelenthet mindez, be fogja csökkenteni azonban a költségeket, és sokkal nagyobb gazdasági előnyökhöz vezet majd. Tehát piacra jutás, a kereskedelmi költségek csökkentése. A második pont ezen kerül, keresztül az az, hogy nemzetközi kereskedelmi szabályokat, illetve sztenderdeket fogunk alakítani, például a származási helyre vonatkozólag, konvergenciát láthatunk majd, és ez az egész világkereskedelmi rendszerre hatással lesz. A harmadik lehetőség az alacsonyabb árak és nagyobb kínálat megjelenését jelentheti a fogyasztók számára. Információcsere, ez egy lehetőség arra vonatkozólag, hogy fogyasztóvédelmi szempontból hogyan lehet javítani a dolgokat. És nagy valószínűséggel ez is globális szintre ki fog terjedni. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a legkisebb közös többszörös vagy közös nevezőre kell jutnunk, és végül, de nem utolsó sorban ez lehetőséget is jelent egy külső nyomást vagy löketet. Igen, természetesen a nagy lehetőségekkel mindig nagy kihívások is járnak. A mi ö, tanulmányunkban négy nagyobb kihívásra hívjuk fel a figyelmet, amely a TTIP fogyasztóvédelmi szempontból jelenthet. Az egyik az a fajta konvergencia, amely a különböző jogalkotási vagy jogalkotási filozófiák között van az USA, illetve az EU között. Aztán elképzelhető, hogy lesznek könnyebb területek, mint például az információcsere, amely nagy valószínűséggel a gyógyszeriparban, illetve vegyiparban meg fog valósulni, a második lehetőség az az, hogy a legjobb opciókat megtalálni a együttműködéshez, és megtalálni azokat a prioritásokat, amelyek mindkét félnek megfelelnek. Fontos lesz az, hogy megfelelő szektorokat célirányosan megtaláljuk. A harmadik, a folyamat, tehát az eljárás helyes kell, hogy legyen, ehhez van szükség az intézményi keretekre, és ezen keresztül konkrétan az éves prioritások szintjén az Európai Parlament bele tud szólni ebbe. És a negyedik kihívás az az, hogy biztosítani kell, hogy az Európai Parlament jogalkotási szuverenitását meg tudjuk őrizni. Az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság szerint az Együttműködési Bizottság kapna arra jogosultságot, hogy részt vegyen ebben a közös testületben. Különböző esettanulmányokat is végeztünk, ezeket <clears throat> megpróbálom röviden bemutatni. Az automotív szektor biztosan profitálni fog, ez a világon a második legnagyobb autópiac, és hát autógyártó mm, kapacitás, és hát az Egyesült Államok piaca a legnagyobb piac a világon. Különböző sztenderdek, tesztelési módszerek, mint például a biztonsággal kapcsolatos felszerelések, az autók biztonsági övei, és így tovább. Ugyanazokat a biztonsági előírásokat kell majd érvényre juttatni, itt pedig jogi konvergenciára van szükség, vagy kölcsönös elismerésre. Ez egyébként a 2014-es Európai Bizottsági Javaslattal is összhangban áll. A kölcsönös elismerésen keresztül az ekvivalenciákat lehetne öm, megvizsgálni. Az EU-USA együttműködés a közös nemzetközi sztenderdek elfogadása felé szintén fontos cél lehet. Egy másik esettanulmány az információs, kommunikációs, technológiai szektorra vonatkozik. Itt azt látjuk, hogy az ICT, az szektoron belül vannak nagy lehetőségek, de kihívások is. Például a különböző címkézési rendszerek, kis- és középvállalkozások számára alacsonyabb költségeket kell tudni biztosítani, és ezen keresztül itt minden az adatoktól függ. Az Európai Bizottság ö, teljesen világosan kimondta, hogy nem hajlandó az adatvédelemből leadni, ugyanakkor az Egyesült Államok részéről olyan javaslatok érkeznek, amelyek a delokalizációs intézkedések ellenében hatnak. Az adatvédelmi szempontokat figyelembe kell venni, a jelenlegi érvényben lévő nemzetközi sztenderdek fényében. És végül a fogyasztóvédelem területére odafigyelve az, azt kell mondanunk, hogy az Európai Parlament jogalkotási szuverenitását nagy valószínűséggel nem fogja TTIP érinteni. Ez egy élő ö, megállapodás lesz, ami egy állandó egyeztetéssel járó munkai, munkafolyamat, amennyiben az Európai Bizottság javaslatát elfogadjuk, az Európai Parlament szerepe a következő lehet. Az összes jogi intézkedések változásával kapcsolatos munka, az átláthatóság biztosítása, és az, hogy az EU és a, az európai fogyasztók érdekeit védi. Ezt kell biztosítani. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Azt hiszem, sokat tanultunk ebből, és eh, végig figyeltük az önök előadását. Az összes kollégám megkaptak a dokumentumot online, és eh, meggyőződésem, hogy eh, több ezer emberrel fogják megosztani, akiket érdekel ez a terület és most pedig Jacknak adok meg a, meg a szót. Igen, tisztelt képviselők, örömmel szolgál, hogy a TTIP központi részével foglalkozhatok végre, az igazi, a lényegi dolgokkal foglalkozhatunk a kollégámhoz hasonlóan. Általános összefoglalót tartok az elején, utána belemegyek az érdemi részbe. Itt nem csak technikailag nehéz megérteni ezt. Mindenek előtt a fő pontok, amelyekről, amelyekkel kezdeném, miről szól ez a TTIP, és mindjárt meg is látják, mennyire igaz ez, amit mondok. Második pont, mi történik, hogyha hogy olyan mintát alkalmazna az Egyesült Államok, amelyekről beszél a Korosz itt az EU javaslat a TTIP-vel kapcsolatban erőteljesebb, erősebb, és vannak elvárásaink az Egyesült Államokkal szemben. Mi valamit nem akarunk, amit ők akarnak. A TTIP öt szisztematikus rendszer szintű kérdést tesz fel, és lépről, lép, lépésről lépésre megvizsgáljuk ezt, miről is szól ez. Aztán az első különbözőek a szabványosítási rendszerek, a második pont az ISO és az ISC rendszerek. Itt alacsony szintű standardekről van szó. A harmadik pont és a szabályozással hogyan függenek össze ezek a szabványok időnként, ez zavaros. Amerikaiak standardet használnak minden itt, itt jogi köve, egyrészt jogi előírásokról beszélünk, más pedig, pedig szabványokról, ez egy különbség. Nagyon fontos, hogy ezt megkülönböztessük. A negyedik pont a megfelelőségi értékelés, az ötödik pedig, hogy lehetővé tegyük az egymással versenyző szabványokat, és most szabványokra gondolok ténylegesen az EU és US piacon Ez még nem a dia, igen, ez egy bevezető, csak a bemelegítés, távolról sem a szlájdokról, a diákról van szó. Itt a TTIP látjuk, hogyha valaki tudni szeretné, középen látjuk a szabályozási oszlopot, és itt szerepelnek a TBT-k, a műszaki és kereskedelmi előírások. Ez természetesen összefügg az összes ágazattal. Nem jelenti ez azt, hogy a közbeszerzés fontos téma, de azért ennek ellenére ez az említett TBT, ez a központi része. Itt látjuk, a, a, az 56%-a a kalkulált előnyöknek a TTP, TBT-s költségek megfelezéséből adódik. Tehát ez adja a fő megtakarítási lehetőséget. Természetesen vitatni lehetne még ezt is, de akár még magasabb is lehet. Eh, melyek ezek a tbt ezek a műszaki határok, és eh, itt látjuk, ez rész, ezek részét képezik a szabályozási és a nem tarifális intézkedések, Tehát hogyha megnézzük az Egyesült Államok TBT-it, az időbe kerül, és már sok mindent meg is tettünk eddig is, hogyha teljesen át akarjuk tekinteni, miről van szó, akkor egy csúcson Peter Chase készített egy ilyet, és, ő egyesült, és együtt készítettük pontosabban szólva, ezúttal tal azt mondjuk, hogy most másképpen alakulnak a dolgok a TTIP keretében, és egy mellékletet is készítettünk hozzá négy oldalon, az összes weboldalt tartalmazza az utóbbi húsz évből, ami megvalósult az együttműködés keretében az összes területen, és az összefügg egy további 72 oldal is, 72 oldalas websájtra, ahol az részletek szerepelnek. Egyik következtetés, hogy hogyha a TBT-kkel foglal, hogyha nem, nem eh, tudjuk kezelni a TBT-ket, akkor sosem leszünk sikeresek, nem tudjuk keresztülni a dolgot. A TBT megállapodás a WTO-ban nem képes kezelni az összes eddigi problémát, és mindkét oldalon a tárgyalóknak ez egy fontos feladata. Éppen ez, ezért, hogyan eddig haladtunk, az jó. Tehát Miért fontos? Mi a legfontosabb? Az EU-nak ambiciózus megközelítést kell alkalmaznia természetesen, és kollégáim mondták, ez fontos egy működőképes megállapodás az természetesen van egy, eh, véd, egy defenzív érdeklődő, érdekünk is ebben az egész ügyben, A TBT fejezet természetesen gyenge. Az első pont alatt azt látjuk, amely az a négy legfontosabb gyengeség, ezt be kell építeni az agyakba. Az EU javaslatnak ezt tartalmaznia kell. Most, ha megnézzük a CETA fejezetet, az is elég gyengen, talán nem annyira, mint a korosz, de a ez egy, de a, a, a megfelelőségi értékelés ez egy fontos eh, eredmény, amit mindkét fél elért, eh, óriási eredménynek tartom ezt, ez egy fontos pozitív meglepetés, hogy itt sikerült haladni. Hogyha az Egyesült Államokat meg tudjuk győzni, ami nem könnyű, akkor már nagy lépést tettünk. A négy eh, opció, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a TBT-t, harmonizáljuk a műszaki szabályozásokat, harmonizáljuk a műszaki szabványokat, a kölcsönös elismertetés, vagy valami hasonló, a kollégák már röviden beszéltek, és a szabványok kölcsönös elismer elismertetése kemény kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodás képes erre, még az AFTA se, hogy egy ilyen szintű egységesítést bevezessen. A NAFTA egy hatalmas észak-amerikai piac, és messze gyakorlatilag semmire se jutottak ezen a területen. Nagyon fontos ezért az, hogy itt lépéseket tegyünk, de nem várjunk túl csak csak egy néhány példát említünk arra, hogy nemzetközi megállapodásokat hogyan lehet harmonizálni az önkéntesség alapján. Hogyha a részletekre kíváncsiak, akkor erről is tudok beszélni. Peter Chase-zel együtt vizsgáltuk, és most a közvélemény számára is hozzáférhető egy néhány harmonizációs lépést megvizsgáltuk. A szabványok harmonizációja, az A pont alatt azt mondjuk, hogy az EU és Egyesült Államok szabványosítási testületei közötti együttműködést az ISO és az IEC keretében kéne továbbvinni az Egyesült Államokban, ez nem annyira ismerte. Ha a kérdés most az, hogy ki fog együttműködni, önök Eléne Santiago volt az, aki februárban megkeresett, Eléne Santiago egyébként a a SLEC főtitkára, nagyszerű hölgy, nagyon jól meg tudja védeni az érdekeket. Amikor megkérdezték, hogy milyen jellegű együttműködést csinálnak valójában, már most mit tettek, egyetlen példát hozott. Ez egy probléma. Tehát az étvágy nem túl nagy, hogy megtegyük ezt a szabályosítási harmonizációt. Az egyik oka olvasható kis betűkben milyen testületekről van szó, nem van egy nemzeti tendencia az ANCI keretében. Minél többet csináljuk ezt a munkát, és Dániában nagy vitánk volt egy kiváló emberekkel, mint egy kilenc vezető Egyesült Államokbeli szabványosítási testület van, nemzetközi standardeket kreálnak, de az idő nincs közöttük. Száz piacon használják ezeket a szabványokat, azt hiszem, hogy közvetlenül kell fellépnünk egy softlink keretében. Vagyis az Egyesült Államok étvágyát is fel kell keltenünk. Itt van a Bécsi Egyezmény, amikor például szabványokat készítenek, szabványosítanak a Bécsi Egyezmény keretében az ISO és az Európai Standard gyakorlatilag ugyanazt a ö, ö, technikai elvárás fogalmazza meg, és az Egyesült Államokat is be kéne mondani, Aztán a szabályozás kölcsönös elismerése, ez nem túl jó ötlet, hiszen az egységes piacnak vannak elvárásai az EU-n belül is. A szabad mozgás, például itt a főbíróság, ez nem lenne lehetséges nem hiszem, hogy érdemes egy ilyen rezsimet létrehozni, de azt gondolom, hogy van egy megfelelője ennek. Részletesen belemennék a, a, a részletekbe belemennék, hogyha van ki, de nem írtam itt le, mert sajnos nincs elég idő, amennyiben kérdésük van, szívesen elmondom. Egy további nagy probléma a felület alatt a szabályok kölcsönös elismerése, látják, ne csináljuk meg, azt mondom, hogy hogyha ezt el akarom magyarázni, akkor óriási port verez fel, nehezen érthető a dolog. Itt van 9 vagy 10 szabványosítási testület az Egyesült Államokban, és ezeket a szabványokat használják még, de ahol a világon az ISDN például egy olyan terület, amit az Európában nem feltétlenül ismernek el, de azért az ő sztenderdjeik átkerülnek. Testületileg nem ismerik el, de a hát, törvényeinkbe belevesszük ezt, ezt a területet. Tehát ezt látjuk az Egyesült Államokkal, izó sztenderdeket nem fogadja el feltétlenül, de maga a testületek 30-40-50 éve dolgoznak, és az egész világon azt ismerik el, amit ők állapítanak meg szabványként. Nem mondhatjuk az, hogy hogy felejtsük el őket, mert óriási örökségük van ezen a területen. Azt gondolom, hogy meg kéne találni a módját annak, hogy hogyan tudjuk ezt befogadni, hogyan tudjuk mi is kezelni. Ne legyünk dogmatikusak, hosszú távon viszont dogmatikusnak kell lennünk az izó. IEC kérdésében. Az eu nek egyébként nagyobb rugalmasságot kell elvárni az Egyesült Államoktól is, és erre van lehetőség, mert az egyik legfontosabb dolog, ahogyan a szabványok átkerülnek az EU jogba, az OMB Circular A119-es előírás, ez egy felülvizsgálat. Itt a, a szabványokat hogyan alkalmazzák adott esetben törvényekre, ezt tartalmaz ez az előírás. Az európaiaknak azt hiszem óriási eredményeik vannak. É és kívánságaik vannak. Természetesen különböző opciókat lehet felsorolni arról, hogy az EU hogyan kérje az Egyesült Államoktól valamit, és fordítva, de, de ha van igény rá, megteszem, mert ez, ez időbe kerül természetesen. A megfelelőségi értékelésben nekünk is vannak elvárásaink, például az elektromos villamos gépek és tervezés esetén van egy előírás. Az OSA egy Egyesült Államok beli szabályozó, aki ezt a területet vizsgálja, és a munkahelyi biztonság szempontjából rendkívül szélsőségesen időnként, és nem igen tudjuk megváltoztatni azt, amit ők megalkottak. Egyébként van egy komoly információs anyagok ezzel kapcsolatban. Három követelést tartalmaznak főleg az Egyesült Államok megfelelőségi vizsgáló testületei közötti szabad választás, ez az első, a második, ne legyenek párhuzamos tesztek az alkatrészek ügyben, hogyha teszteltek egyet, és a gépbe került, akkor megszületett az eredmény. Nem kell még egyszer vizsgál, bevizsgálni ezeket az alkatrészeket. Az Egyesült Államokban óriási pozíciójuk van ezeknek, aztán a visszaéléseket meg kell előzni, azt gondolom, hogy rendkívüli árfelhajtó hatása van, hogyha lehetővé tesszük, hogy domináns szerepbe kerüljön valaki. De ennél még jobb a kanadai példa, ez a CETA kölcsönös elismerési rezsimet hozott létre, és az elektromos területen ők is figyelmezték vették az osát azt gondolom, hogy ki kéne szélisíteni ezt, mint a szeta más területekre is ki lehetne terjeszteni, például az orvosi eszközök esetében is. A szabályozási együttműködés szélesebb keretek között ez sokat ígérő dolog, és az egyik kollégám Alin Anabella Correa készítette 1988-ban még, itt azt szerepel, hogy három szektorban, ahol ez nem működött, a szabályozási együttműködés puhább szinten mégiscsak működik, hogyha ezt globálisra tudjuk tenni. E, tehát itt nem csak a szerződésről van szó, itt önkéntes iránymutatásokat kéne kidolgozni például az orvosi eszközök esetében, a gyógyszerek esetében, és hogyha ezek az iránymutatások önkéntesen átkerülnek a nemzeti jogba, akkor sokat segítenek és itt nem csak a kereskedelmi tárgyalókról van szó elsősorban, hanem itt a jogalkotókról beszélünk, vagy a szabályozókról beszélünk, és ők képesek befogadni a nemzeti jogba ezeket a iránymutatásokat, akkor az a TTIP-ben is működhet. És ez oda vezethet, hogy ha az iránymutatások hasonlóak, akkor a szabályozás is hasonló lesz. Ilyen eredménye, ilyen tekintetben sok mindent előtt a szabályozási együttműködés hasznosabb, mint gondolják. Persze a jobb szabályozás elvét kiemelve. Azzal szeretném összefoglalni, mielőtt köszönetet mondok, néhány konkrét megjegyzésem van, egy percbe kerül körülbelül. Igaz az, hogy az Egyesült Államoknak az ISO-IC szabványokat is el kéne fogadnia, de másrészt el kéne fogadni azt is, hogy az USA testületeknek nagyon jó státuszuk van az egész világon, a szabványosításban, és sokra becsülik, és számos ilyen szabványágy került az egyes Európába is, tehát hosszú távon kéne elfogadni, hogy a kettőt összekössük Mondok egy példát erre, hogyha egy repülőgépet gyártunk az iasa nak természetesen tanúsítványok alapján egyet kell értenie, bele kell mennie, és hát erre megvannak a megfelelő szabványok, és azokat a szabványokat az Egyesült Államok dolgozta ki, a, egyébként is átvette Európa is. Itt az Egyesült Államok EU szabványosítási bizottsága légijárművek esetében is működik, és tele van európai mérnökökkel, akik egyetértenek ezzel. Tehát az fontos, tehát, hogy ugyanarról van szó, igenis, az ISO IEC-t képviselnünk kell, de el kell ismernünk a másik oldal, másik fél érdekeit is. Hogyha az Egyesült Államok szabványairól beszélünk, ezek átkerültek a törvényekbe, ezek a akik ezt csinálják, őket kell megdolgozni, ők a fontosak, mert ők döntenek ezekben a kérdésekben. Végül pedig mindkét oldalt, mindkét oldalnak nyitnia kell a másik irányába a szabványosítás ügyében és a megfelelőségi értékelés ügyében is. És az utolsó pont, amit szeretnék elmondani, Európának meg kéne fogadnia, hogy számos területen vannak kinyilatkoztatásaink, amit elmondtunk, a jog a jogi kerettel kapcsolatban egyes területeken az Egyesült Államok is kifejthetik a véleményüket. 2008-ban az történt, az Európai Bizottság javaslatot tett az OSA-nak, egy Egyesült Államokai szabályozó, hogy mm, önkéntes nyilatkozatkat teszünk, amikor piacra lépünk. Két évig vizsgálták a területet, nagyon részletes hatásvizsgálatot és kockázatelemzést készítettek, teszteket készítettek az OSA emberek megnézték, hogy mi történik Európában, de az eredményt az OSA nem fogadta el, mert a mi öndeklarációs rendszerünk nem teljesített az ő elvárásokat, mert gyengeségeket fedeztek fel benne. Egyébként elfogadták volna, és sokkal alacsonyabbak lennének a TBT költségeink a gép tervezésben. Csak hogy lássák, miről van itt szó. Hát, az Egyesült Államokban, hogyha egy gépet szállítunk, ez sokkal többe kerül ezt elfogadtatni ott, műszaki szempontból, mint autókat és gyógyszereket például. Köszönöm. Thank you very much. Now we've been joined. Köszönöm szépen. A bizottság részéről három főtárgyaló csatlakozott hozzánk. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Alina Lajlaj, aki a személyi tulajdonjogok osztályvezetője, Fernando Pernet penik. ő a tarifális és nem tarifális tárgyások vezetője, és weblónára aki a standardokkal foglalkozik a tarifális, nem tarifális tárgyalásokon, ők is szívesen válaszolnak kérdésekre. Mielőtt kérdéseket lehet feltenni, először a képviselőknek adok szót. Nem tudom, hogy más képviselőknek mik a tapasztalatok, de én 7000 e-mailt kaptam, és csak ömlenek az e-mailek, én szeretnék kiküldeni egy magyarázatot elhangzott évekre egy olyan nyelven, amit az emberek megértenek. Tehát elkerülhetjük a szakzsargon alkalmazását azért, hogy könnyebb legyünk a dolgok. Hogyha pedig rövidítéseket használunk, akkor ezek legyenek igen világosak. Volt egy olyan rövidítés az előadásokban is, amit még a szakértőm sem tudott megmagyarázni. Tudom, hogy bonyolult az érvelés, de kérem, hogy használjanak világos nyelvezetet. Éppen ezért nagyon jó, hogy itt vannak a szakértők. András Schwab kapott volna először kérdést, de ő nincs itt, úgyhogy most Evelyn Gepártnak adok szót. Köszönöm szépen. Ön már tette megjegyzést előttem, mi is szeretnénk folytatni a vitát, és az interneten is követhető ez a téma, érdekli a polgárokat. Éppen ezért szeretnénk olyan nyelvezetet használni, amit a polgárok értenek. A sok rövidítést illetően, és hogyha az ember nem anyanyelvé, akkor nagyon nehéz a helyzetünk, és néha nem is eh, lehet követni azt, hogy eh, mi hangzik el itt. Én ezt kárnak találom, sajnálatosnak, hiszen nagyon sok információ veszik el. Tudom, hogy a szakértők számára, akik intenzíven foglalkoznak egy adott anyaggal, nagyon nehéz ez a feladat, de próbáljuk meg erre törekedni a jövőben, azért, hogy az emberek megértsenek bennünket. Ami a kérdéseket illeti, nagyon sok kérdésem van, de most csak néhányat teszek fel, hiszen szűkös az idő. Minél többet hallok erről a témáról, annál több kérdésem van, ez jelentős problémát jelent Érdeklődve hallottam azt, hogy Bákvajsz úr azt mondta, hogy a kölcsönös elismerés nem fog érvényesülni, illetve hogy ez megmarad, ezt üdvözlöm, hiszen ezzel kapcsolatban vannak nehézségek. És a szolgáltatás irányelv kapcsán erről a témáról élénk vitát folytatunk a származási ország elvéről, hogy ezt mi szeretnénk-e, vagy nem szeretnénk. Éppen ezért azt gondolom, hogy az ekvivalenciák kérdése, amire rá szeretnék kérdezni, kérem, hogy ezt egy kicsit világosabban mutassák be. Mit értenek az ekvivalencia alatt? Egy egyszerű példán megvilágítva talán azért, hogy ezt jobban tudjuk követni. A második megjegyzés, Illetve a második kérdésem, az előadók neve nincsen rajta a programunkon, nem emlékszem sajnos a nevekre, az ekvivalencia kérdése kapcsán elhangzott az, hogy itt nagyon fontos a standardokat eh, felfelé vinni, tehát javítani a standardokat, én még érveket szeretnék hallani, példákat arra, hogy ezt hogyan lehet elérni, hiszen nagyon gyakran halljuk azt, hogy attól félnek az európaiak, hogy a magas szintű standardok sérülnek majd, és ehhez konkrétabb nyilatkozatokra van szükségem, hogy ezt hogyan lehet elkerülni. Például, hogyha gyógyászati termékekről van szó, például itt eh, jelentősek a különbségek az EU és az USA között, minőségi követelményeket illetően, mi az, ami érvényesülni fog majd a folyamatban. És a harmadik és utolsó kérdésem egyben. közbeszerzésekre vonatkozik. Önök azt mondták, hogy az Európai Unióban léteznek európai szabályozások, létezik a belső piac, és egyhangúan van minden szabályozva egységesen. Ez nem igaz az usa hiszen minden államnak megvan a saját szabályozása. Ez részben igaz, részben azonban nem. Az európai szabályozásokban nagyon sok olyan pont van, ahol azt mondjuk a közbeszerzéseknél, hogy a tagországokra bízzuk azt, hogy bizonyos kritériumokat fel szeretnének-e venni, vagy nem. És tudom, hogy Németországban a szövetség és a nemzetségi tartomány a Bundesländerekre bízza azt, hogy adott kritériumokat alkalmazzanak, vagy ne alkalmazzanak. Tehát az egységes belső piac Európában Fontos, hogy ezt relativizáljuk. És itt olyan kritériumokról van szó, amelyek érintik a minőséget, a származást, ennek felül, feltételeit, például a tarifahűség. Hogyan biztosítjuk azt, hogy ezen a területen, amikor azt mondjuk, hogy ezek a szeretnénk leépíteni, azokat az akadályokat, amelyeket mi szerettünk volna az Európai Unióban a minőség érdekében, hogy ezek ne csorbuljanak. Mindenki egy percet fog kapni a kérdésekhez, elnézést a velünk, de le fogom állítani a képviselőket. Egy percben lehet kérdést feltenni. András elnök asszony először is ellen mondanék annak, amit eh, eh, Gepárt asszonytól hallottunk. Tehát nemzeti eh, szinten nem avatkozhatnak be a tagországok közösszerzéséhez kialakításába. Tehát az az érv, hogy az USA-ban szubnacionális vagy szövetségi szinten zajlik a közbeszerzések nagy része, ez helyes. Mi 4%-et érjük el a GDP-nek, és kérdésem a szakértőkhöz az, hogy számíthatunk-e arra, hogy néhány évtizeden belül, amikor már bekerültünk a szövetségi szintű USA beli közbeszerzési rendszerbe, hogy itt áttörést érhetünk el, bizonyos államok esetében is, mert addigra meghonosodik eh, majd a rendszer, eh, vagy esetleg lehetetlennek tűnik eh, erre hatást gyakorolnunk az államok szintjén. Köszönöm. Dalton képviselő, köszönöm szépen. Nekem is nagyon sok kérdésem van, próbálok rövid lenni. Először is, ami a közbeszerzéseket illeti, a szövetségi kérdéseket önök mi a hogyan tudjuk meg a, az államokat meggyőzni arról, hogy ebbe kapcsolódjanak bele, hogyan tudjuk őket erre bíztatni. Itt szabadkereskedelemről van szó, és ez az egyik nagy nehézsége a témának. Nagy cégeket bátorítanak az amariak arra, hogy lokális filiálikat hozzanak részre, és így hozzáférnek a piachoz. A KKV-k nem tudnak ehhez hozzáférni. A tarifák kérdése, önök említették azt, hogy itt limitált a növekedési lehetőség, de hogyha az Egyesült Királyság közötti um, um, példát veszünk, um, sem jóval alacsonyabbak a benzinárak. Önök úgy érzik el, hogy ez stimulálhatja a gazdaságot. Számos egyéb kérdésem is van, de sajnos ezeket most nem tudom fel, nem tudom tudni feltenni. Dita, köszönöm szépen elnök asszony, én is köszönetet szeretnék mondani a vendégeinknek, a szakértőknek az előadásaikért, eh, lelkesedésüket, a részleteket illetően. Örültem annak, hogy megerősítettek abban, hogy eh, ennek a szakbizottságnak a véleménye helyes volt és helytálló, amikor közbizetésről van szó, az EU kulcs prioritásairól, és üdvözlöm a végkövetkeztetéseiket a WTO GPA megállapodásával kapcsolatban, hogy ez nem elégséges, itt tovább kell lépnünk, és csak egy eh, kérdésre egészíteném ki mindezt, amit Danieltől hallottunk mit tudunk tenni annak érdekében, hogy az USA államai is bekapcsolódjanak ezekbe a tárgyalásokba, és a bizottságtól kérdezem, hogy ők mit tettek ezen a téren eddig, illetve hogy a parlament mit tesz. Nem tudom, hogy esetleg speciális ülést kéne, hogy szervezzünk, annak biztosítása érdekében, hogy mindenki számára világosak legyenek az EU érdekei. Ami a tarifális és nem tarifális akadályokat illeti, én egyetértek a végkövetkeztetésekkel és azzal a tényel, hogy itt még mazsolázhatunk, ami a technikai akadályok elhárítását, illetve az intenzívebb párbeszédet, illetve az élő megállapodást. Tehát ez itt a kulcsfontosságú kérdés. az elnök asszony, az interném a kérdést. Nagyon érdekes itt ez a vita, számos témáról van szó, és lehet, hogy egy további alkalmat is teremtenünk kell ez a párbeszédhez. Kérem, hogy a kérdéseiket a panelistákhoz intézzék, az előadókhoz. Nem szeretném megakasztani a kérések feltevését, de egy második körben majd még speciális kéréseket is fel lehet tenni. Denis. Nincs itt. Pascal Durand. rapidement, euh, Vicky. Nagyon röviden, Viki, nem is kérdésem van. Egész egyszerűen azért, mert úgy gondolom, hogy a propaganda és a lelkesedés nagyon közel állnak egymáshoz, és szerintem itt egyszerűen erről volt szó. Én köszönöm szépen, inkább megtartom magamnak a véleményemet, nem fogok hozzászólni és kérdezni. will be plenty of time for opinion. At the moment I want... Rendben. Philip Juvin. Köszönöm szépen. Most hát a valóság az az, hogyha a bizottság által kapott adatokat veszünk figyelembe, akkor az Egyesült Államok bizony nagyon is protekcionista. Ők arról beszéltek, hogy több mint 30%-a a közpiacoknak nyitott az Egyesült Államokban, ez nem így van. Én más adatokat hallottam, tehát az lenne a kérdésem, hogy alá tudják ezt támasztani, vagy sem. Átláthatóság. mi azt hallottuk az e Európai Bizottságtól, hogy 2008-as adatokat adott az Egyesült Államok a közbeszerzési piacainak nyitottságáról, azóta nincs erről frissebb adat. És úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok nagyon is protekcionista, sőt további protekcionista jogszabályokat akarnak bevezetni, és végül az Európai Bizottsággal kapcsolatban Malmström asszony azt mondta, hogy ez egy aszimmetrikus helyzet, és nem támogatja ezt, ez kicsit megnyugtatott. Azt is hallhattuk, hogy akár 85-ről 95%-ra is meg lehet nyitni a közbeszerzési piacok nyitottságát, Nagyon aggasztanak engem a számok, és lehet, hogy eleinte lelkes támogatóból mégse fogom megtámogatni. Köszönöm szépen. Még mielőtt a technikai kérdésekhez áttérünk, itt a politikai kérdéseket szeretném tisztázni. Úgy tűnik, hogy az, amikről önök beszélnek, van itt egy lejtmotív, azzal kapcsolatban, hogy fragmentált a rendszer az Egyesült Államokban, nem akarnak előrelépni, közeledni és nem akarnak globális sztenderekhez csatlakozni. A közbeszerzések terén, a sztenderdek konvergenciája terén sem történik megfelelő előmozdulás, előremozdulás. Tehát itt igazából erősítenünk kellene a tárgyalási pozíciónkat, és nem bürokráciával vádolni a bizottságot. Mit lehet akkor tenni? Mik azok a az egyetműködési területek, a standardizáció területén, ahol a jövőben még előrelépési lehetőség van, esetleg üljünk le a közös standardekkel kapcsolatban, az ipar vagy melyek azok a szektorok, amelyekben talán egyszerűbb lenne az előrelépés. A legfontosabb kérdés az az, hogy hogyan tudjuk közelíteni azt, amit önök mondanak, és az a közvéleménybeli percepció, ami egészen máshogy néz ki. Tehát egész egyszerűen látjuk azt, hogy az Európai Unió legislatív szuverenitását ez nem veszélyezteti, hiszen ez átlátható. De mégis azt látjuk, hogy nagyon sajnálom, Viki, de ez tényleg így van, ez egy hatalmas probléma volt a múlt héten a plenárison, mert tulajdonképpen az történt ezzel a témával kapcsolatban, hogy az egyik nagy frakció azt mondta, hogy támogat bennünket a szakbizottságban, és aztán a plenárison ezt mégsem tették meg. Itt az osáról beszélünk, európai emberekhez kell beszélnünk, és ők nem értik, hogy mi az, hogy osa, és egyáltalán ezt az egész nyelvezetet nézzük egy kicsit most, hogy még kik következnek. Okay. Then Lisa Yakansari, Jens Nielsen, Virginie Rozier and Olga Shenlova. I'm then going to come back to Dan because there's other people. Most pedig le kellett faragni a um, felszólalási időkből, mert annyira hosszú volt az eleje, de majd még a következő körben is fel lehet tenni kérdéseket. Nikola? Köszönöm szépen. Nagyon röviden, egyet, egy. Ahogyan elmondtuk már többször is, az összes találkozónk során, nem akarjuk csökkenteni az európai sztenderdeket. Kettő, ambiciózus titipet szeretnénk. Három, az, amiről ma együtt, amelyről, amiről ma beszélünk, ez az együttműködés jogalkotásban. Én nem igazán hiszem el az 57%-os nyerességet. Ezek mindig olyan számok, amelyek óriási változásokon mehetnek át, de ettől függetlenül azért itt persze én is látom, hogy gazdasági előnyök is lehetnek ebből, és a piac, az piacra jutási lehetőséget biztosítunk kis és középvállalkozások számára. Az is igaz, hogy nem lehet egy kereskedelmi megállapodásban az összes következő tíz évre vonatkozó jogi problémát megoldani. De mégis azt szeretném látni, hogy milyen módszerekkel tudunk afelé tendálni, hogy a norma rendszer közelítsen egymáshoz, konvergáljon egymáshoz, hiszen ez a legfontosabb kérdés. Meg kell értenünk azt, hogy pontosan mit is tehetünk a módszertan területén. Itt most nem egy általános megállapodásról van szó, hiszen vannak olyan területek, amelyekről már most megállapodhatunk, de vannak olyan témák, amelyekben biztos, hogy most nem fogunk tudni még. Köszönöm szépen! Lisa. Köszönöm szépen. Ön azt mondta, hogy a TTIP külső ösztönzőként hathat arra vonatkozóak, hogy a nemzeti blokádokat leépítsék. Pont ettől félnek az emberek. Például a bányászatban ez nagy problémát jelenthetne mert ott van a környezetvédelem kérdése és a standardek. Nagyon fontos a nemzeti viták során. És ön, uram, beszélt a légiközlekedésről, a repülőgépiparról. Talán ezt egy kicsit jobban kifejthetné, azzal kapcsolatban gondolom ezt, hogy hogyan tudná az Európai Unió javítani pozícióit, mert ezen a területen nagyon-nagyon sok vitát láthatunk. Köszönöm szépen! Igen, én is meghallgattam önt, és az is igaz, hogy ha vannak ha van egy megállapodás, akkor olyan mechanizmusra van szükség, amely mentén együtt tudunk működni a fogyasztóvédelem érdekében. Azután ott van a közbeszerzések piaca. Ahogy a Nevelin is elmondta, itt van egy új irányelv, ami minden Európai Uniós tagállamban érvényben van, de mégis van egy kis mozgástér a helyi és regionális önkormányzatok, illetve a tagállamok számára. Ez persze egy nagyon kis mozgástér, de mégiscsak ott van, létezik, és az aggaszt bennünket, hogy az Egyesült Államokban egészen máshogy néz ki a, a normarendszer, egy városban vagy egy föderális államban mindenkinek saját jogszabályai vannak, tehát együttműködni velük azért nagyon nehéz lesz, és az Egyesült Államoknak mindenképpen kellene tennie valamit annak érdekében, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítsanak a saját rendszerük számára, és konvergáljanak ezek a jogszabályok. Hm. Nagyon röviden. Már régóta beszélünk arról, hogy itt a fő kihívás az az, hogy a közös sztenderdek megállapítását meg tudjuk-e tenni, vagy sem. Örülök annak, hogy azt hallottam, hogy a sztenderdek kérdése a standardizációs intézmények előtt kell, hogy megjelenjen, és nem biztos, hogy a titipen keresztül vezet ide az út. Aztán itt van a költségek kérdése a fogyasztóvédelem, környezetvédelem területén nem arról van szó, hogy ezek a költségek nem léteznek, de azért is gondoljuk, hogy szociális környezetvédelmi szempontból nem feltétlenül mérhető az az érték, amit mi biztosítunk. Itt pedig állandóan csak a költségekről beszélünk, nos hát akkor hogyan lehet azt elvárni, hogy a standardek tovább növekedni fognak. Mert önök ugye ezt állítják, de hát itt semmi sem támasztja alá ezt az állítást azokból a dolgokból, amelyeket önök mondtak. Az európai belső piac fragmentációjáról is szó van. Nos, hát azt hiszem, hogy az Egyesült Államok piaca sokkal fragmentáltabb, mint a mi piacunk, de legalábbis minimum annyira. Nos, itt a közbeszerzési piacok területén megint csak aszimetriák vannak, és nagyon nehéz lesz ezeket a problémákat megoldani. Hogyan lehet tehát akkor mindezt úgy, mert normáinkat ne veszélyeztessük, attól félünk, hogy a mi cégeinket fogja kár érni. Děkuji, paní předsedající. Já mám jednu velice krátkou otázku. Köszönöm szépen. Csak rövid kérdést szeretnék feltenni. Köszönöm az előadásokat. Azt gondolom az utolsó diák egyik áttekintette az összefoglalókat, a következtetést, itt a szuverenitásról van szó, és azt mondják, hogy a TTIP nem fogja érinteni a szuverenitást. Miért valószínűtlen ez? Miért tud ilyen egyértelmű állást foglalni? Azt hiszem a kérdés világos. Dan, köszönöm szépen, hogy újra szót kapok, csak egy világos kérdést szeretnék feltetni a szabályozásra hogy tudjuk megkülönböztetni, hogy hol észszerű külön rezsimeket alkalmazni, például különböző kábel színezések, különböző lámpák, stb., ahol nem mm, van, hol van értelme, hogy különböző szabályozást alkalmazunk, mint az élelmiszer, mint mondtam, stb. klórozott csirke jelszó. Akkor a részemről két rövid kérdés. Az első előadásban azt mondta, hogy a kisvállalatok fognak leginkább profétálni a közbeszerzések megújításából? Van-e hasonló helyzet? Tud-e hivatkozni valamire? Van-e példa erre, hogy ez megtörtént? Köszönöm. A második előadásban pedig azt javasolták, hogy, hogy nem lefelé nyomják a fogyasztói standardeket, fogyasztóvédelmet, mi, mire gondolnak, miért, miért gondolják, hogy ez így történik. Az első kérdésem ön felé pedig eh, minden egyes oldalra tud jegyzetet tenni, hogy eh, nyomon kövessük, miről is van szó. Az ön előadásához szeretnék még egy rövid hozzáfűzést tenni. Ez HAC, én úgy értettem, Safety, Health, Environment and Consumer Objectives, de, tehát eh, Eh, tudunk-e többet kapni erről a területről. És eh, az következő pont, egy általánosabb ezek a dokumentumok eh, hozzáférhetővé válnak majd a nyilvánosság előtt. Itt független vélemények van szükség. Nem azt akarják látni, hogy az európai intézmények mit mondanak ezért aztán, hogyha visszamegyünk a parlament politikai dokumentumhoz, akkor a szerzőket az első oldalra tegyük, ne dobjuk el a második oldalra, tegyük világossá, hogy ez egy harmadik fél által összeállított anyag, és nem mi magunk mondjuk ezt, amit szerepel. Független véleményekről van szó. Az Európai Bizottság kíván reagálni a pontokra? Úgy látom, igen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fernando Peroni vagyok, én vagyok a koordinátora a szabályozási munkáknak a TTIP-en belül. Különböző kérdések merültek fel először is, vissza tudjuk igazolni, hogy nem lesz lefelé irányuló verseny, és mi elmondtuk a szövegünkben egyértelműen nagyon részletesen, hogy miért nem ez történik majd. A a következménye az lesz, hogy el felfelé halad majd a védelem szintje, például az ellenőrzések, a gyártá, gyártóhelyek ellenőrzése, or, gyógyszerek és orvosi eszközök esetében ez kölcsönösen el akarjuk ezt ismerni majd. Mind az EU, mind az Egyesült Államok megfelelő szervezete magas szintű munkát végzek, és mm, tényleg a kölcsönös munka majd segíti azt, hogy javul az egész rendszer, és az, egy, az EU-ban elvégzett ellenőrzések megfelelő, és az EU-ban elvégzett ellenőrzések elismertetésével több forrás áll rendelkezésre, és ezeket a forrásokat a kockázatosabb területek vizsgálatára tudjuk fordítani olyan országokban, ahol nem megfelelő szintű még, de Említhetnénk az automotív területet is, itt megfelelő harmonizált tudunk kialakítani, ami azt jelenti, hogy harmonizált szabványok jönnek majd létre. Ezek azonban nem lehetnek az alatt a szint alatt, amit az EU vagy az Egyesült Államok külön szabályozása már tartalmaz. Itt nem technik, műszaki, jogi lépéseket kell tenni, nincs egyetlen olyan szabályozó sem, amely több száz órás tárgyalások során abba az irányba tett volna a javaslatokat, hogy a védelem szintje csökkenjen. Szeretném még egyszer megjegyezni, minden nemű erre való utalást üdvözlendőnek tartunk, hogyha ezt úgy lehetne értelmezni, hogy mi a standardeket lejjebb viszük ez felveti a kérdést, hogy tudom, hogyan tudunk jobban kommunikálni. El tudom mondani, hogy teljesen egyetértünk a jelentés következtetéseivel ezen a területen. Igenis lehetne jobban kommunikálni. Professzor Peck is említette azt az aggáját, hogy a fogyasztóvédelem hogyan alakul majd. Itt egyszerűen tényekből lehet kiindulni, ezek korrekt információk, amelyekre hivatkozik. Tényekből dolgozunk, és nem feltételezésekből adok egy példát a feltételezésekre, ami félrevezete lehet. Azt egy blogban olvastuk, hogy az e-labeling, az e-, e-címkézés milyen következményekkel járhat. Azt mondják, hogy ez felválthatja az élelmiszer címkézést például, és e csirke lábakról beszélnek példaként, hogy nem lehet tudni, honnan érkezik ez itt. Az Európai Bizottság sose tett ilyen javaslatot, hogy ezt elcímkézésre lássak. Kifejezetten arra hivatkozunk, éppen ellenkezőleg az e címkézés csak ott alkalmazható, ahol megfelelő leolvasó eszköz áll rendelkezésre, és az eszköz biztosítja, hogy bármikor hozzáférhető az információ. E, tehát azt gondoljuk, hogy itt e, e, félrevezett dolgokról van szó, mi nem propagandát csinálunk, hanem tényeket közlünk hogyha arról beszélünk, hogy az egyezmény hogyan tudja a nehézségeit a legjobban kezelni, először is szeretném megemlíteni, hogy a szabályozási együttműködés nem hoz létre egy új EU egységes piacot, nem hozunk létre új supranacionális intézményeket, nem fogunk ebből jogot levezetni, ami felülírna adott esetben az EU szabályokat itt egy közös érdekeket figyelembe véve együttműködés azok létre, és így tudunk haladni. És ha túl nagyok a különbségek a szabályozásban, akkor nem fogunk tudni kialakítani például a génmanipulált növények esetében. Pontosan látjuk, hogy itt fundamentális véleménykülönbség van közöttünk, tehát ezt nem tudjuk együtt szabályozni, de Például a motorgyártásban, az automotív szektorban a kölcsönös elismerésre igyekszünk törekedni a műszaki szabályok területén, ahol nagyjából összevethetőek ezek. Nem mindenhol fog ez sikerülni. Például van egy védelmi, cím, védelmi szintű címke az egy, Egyesült Államokból, ami magasabb szintű, például a kibocsátásoknál, az emisszióknál, szigorúbb előírások, szigorúbb szabványok vannak, mint az EU-ban, de hogyha a CO2 kibocsátásról beszélünk, akkor az EU standardjei magasabb szintűek, mint az Egyesült Államoké. Itt nem feltétlenül tudjuk ezeket elis, kölcsönösen elismerni, de vannak más területek, a mm, vegyszerek esetében, stb. motorgyártásban például azt hiszem, hogy komoly lehetőségeink vannak. Végül pedig tarifákról és egyéb példákról is beszélünk. A tarifákat nem szabad alábecsülni természetesen. A, autók esetében is magas, vagy 17-12% más területeken, és akár 30%-ot is elérhet a vám, a tarifális. az iPad-ek esetében az Egyesült Államokban olcsóbbak, nem a vámok miatt, hanem azért, mert az iPad egy nulla vám termék, ez más oka kell, hogy legyen, hogy miért drágább itt a termék. Ezt el kell tudni magyarázni természetesen. És azt gondolom, hogy végül még számos területen, például a szabványosítási rendszereken belül, vagy a megfelelőségi értékelésnél az nagyon különbözőek a megközelítéseink, és azt gondolom, hogy itt még sok munka vár ránk, hogy hát akarjuk hidalni ezt a szakadékot. Köszönöm szépen. Itt pillanatra szeretném csak megakasztani a bizottság. Bármikor eljöhet, hogy elmondja a véleményét, természetesen mindig örülünk, örülünk ha halljuk a kommentárjaikat. A harmadik felek szakértői vannak itt most, Tőlük szeretnénk válaszokat kapni mindenek előtt a mai napon. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy a bizalom fontos, hogy a standardnek szintje ne legyen alacsonyabb az egyezmény következtében. Tehát a panel résztvevőkhöz ki legyen az első, ahogy önök szeretnék, önöknek hogyan a legkényelmesebb talán ugyanazt a sorrendet fogjuk választani, ahogy a válaszoltak. Az elébe lehető legrövidebben igyekszem válaszolni, hogy az EU piac közbeszerzése tökéletesen, természetesen van, ami nem igazán tökéletesen működik, ezt tudjuk, ezt minősíteni is kell a fő különbség az átláthatóságban van olyan értelemben, hogy az átláthatósági előírások mindent lefednek az EU-ban, az összes közbeszerzést, és azt kell, hogy mondjam, hogy az Egyesült Államokban ez nem így van, ami nem szövetségi szintű beszerzés. Aztán volt itt egy kérdés még, hogy milyen hatással jár az ilyen jellegű tárgyalás hogyha a változást az EU-ban kívánjuk felgyorsítani, megerősíteni, nyilvánvaló ez hozzájárulhat ahhoz, nyomatékot gyakorol ebben, hogyha a piacon változást akarunk ezen a területen. Volt egy további kérdés a minőség biztosítással és a szabványokkal kapcsolatban, a standardekkel kapcsolatban. Itt megint csak a megállapodásokat szeretném kiemelni a teljesítmény szabványokról beszélünk. Mindenek előtt biztonság kérdése is fontos természetesen, hogy vannak bizonyos úgynevezett design standardek, tervezési szabványok, amelyeknek eleget kell tenniük, és és nem szabad lehetővé tenni, hogy a szabványosító kiválasztásával egy-egy cég előnybe kerüljön. A következő pont, hogyan tudunk haladni a szövetségi szint alatt az Egyesült Államokban. Szeretnék most benyomást, csak hogy érezzék, miről is van szó 37 eh, állam vesz részt a közbeszerzésben, de ez nem teljes. Bizonyos ágazatokban nem vesznek részt, nem állapodtak meg ebben. Mm, tehát vannak államok, vannak nagyvárosok, persze benne vannak Chicago például, eh, de a kérdés, hogy nagyobb kötelezettségvállalásra készíthetjük-e őket, mert nem mindenbe mennek bele aztán a vámok. Egyes területeken azt látjuk, látjuk, hogy olyan állami jogalkotás van, amely él a lehetőségekből, a hatáskörével, és szeretnének közbeszólni a tárgyalásokból. És az állami, az állam, a szövetségi állami szintű vezetés igyekszik visszaszerezni bizonyos hatásköröket, hogy ne szólhassanak bele a dolgokba. Tehát sok mindent tudik megtenni a parlament, a jogalkotóként Európában, és azt hiszem, hogy ez segíthet a vita alakításában. Nagyon, kérdés, nagyon nehéz kérdés, mi az, amit felad az EU, hogy meggyőzzék az Egyesült Államokat, hogy ők is részt vegyenek ebben Ugye, hát mi adunk valamit, ők adnak valamit, de ez nem csak erről szól, hanem itt én a közbeszerzésről beszéltem, melyek azok az esetek, ahol az EU-tól azt várnák el, hogy hogy nem a központi szinten, mondjuk bizonyos szolga, közszolgáltatóknál, eh, energiában például eh, vagy az építkezéseknél, stb. vannak olyan területek, ahol, még, ahol nem működnek az európai meg, megállapodás, tehát ezt nem fedi le az európai előírás. Tehát ilyen aztán a kérdés felmerül még, hogy hol adunk engedményeket más fejezetben például. Tehát, hogy más fejezetben engedünk, csak hogy a közbeszerzésben haladni tudjunk mert hát itt ezt a tárgyalóknak kell eldönteniük a tárgyalások során. Amit szeretnék elmondani, a TTIP szabályozási területtel foglalkozik. Ott igazából az elején tárgyalunk, de majd később jön a nehéz munka, amikor ki kell dolgozni az egyes területeket, itt kevésbé a viszonosságról beszélünk szerintem, hanem sokkal inkább, hogy egyfajta szabályozási együttműködés alakuljon ki. az nem fog működni, hogy egy tarifát feladunk, és akkor ők feladnak egyet, tehát ez így nem működik. Petra, Barbara, köszönöm szépen a kérdéseket. Ez az egyik legnagyobb elismerés. Köszönjük szépen az érdeklődést. Röviden szeretnék válaszolni négy kérdésre, illetve a bizottság megjegyzéseire is visszatérnék. Az első, az a feltételezés, hogy a fogyasztóvédelem szintje magasabb Európában. Azt gondolom, hogy ez nem fenntartható elgondolás elővigyázatosság elvét alkalmazza az EU, polgári felelősségvárás létezik az USA-ban, de a szint ugyanolyan magas. Ami pedig a biztonság szintjének megerősítését életi az együttműködésben, ez abból adódik, hogy egymás tapasztalataiból szeretnének a felek tanulni. Ami a tarifák relatív fontosságát illeti, a tarifa csökkentés, az akadály csökkentés nagyon fontos a TTIP-ekben, viszont a szabályozásban együttműködésen van a hangsúly. Mi szerint a, a munkatényeken alapszik, a mi munkánk is, a bizottsági javaslat amely a történelmi erőfeszítéseket mutatja a szabályozási munkában, illetve a meglévő akadémiai munkában. Éppen ezért mondtam azt, hogy az Európai Parlament szabályozásbeli kompetenciája nem érintett, illetve a fogyasztóvédelmel kapcsolatban nem mondhatjuk azt, hogy itt több elvárás van, több kihívás, több kockázat. Nagyon fontos hatástalományt készíteni majd, onnét kezdve, hogy ez a folyamat már hatályba lépett. Én megpróbálok visszatérni a bizottság illetve a kitűnő válaszaihoz és a kitűnő kérdésekhez. A tarifákra térnék ki arról, hogy a szabályozásba együttműködés hogyan is folytatódhatna, illetve hogy a szabályozásban is szuverenitás érintette Ha érdeklik önöket az adatokat, akkor a becslések azt mutatják, hogyha az EU és az USA között az összes akadály megszűn, az összes tarifa, akkor ez 11%-kal e, növeli az EU e, GDP-t és 0,04%-kal az USA GDP-jét a tarifák csökkentésével jólét is növekszik, ez abból indul ki, hogy az EU és az USA között teljes mértékben megszűnnek a tarifák, és azt gondolom, hogy sokan bíznak ebben a modellben, ami igen pozitív. A második pont, hogy a szabályozásbeli együttműködés hogyan folytatódik, visszatérve arra, amit kollégám Barbara mondott, a bizottság javaslatában egy együttműködési testületre történik javaslat, és láttunk olyan szabályozásokat az EU-Korea közötti szabadkereskedelmi megállapodásban, ahol szektorális munkacsoportok jöttek létre, és a szakmai szervezeteket arra, arra ösztönözte mindkét fél, hogy működjenek együtt a szabályozásbeli és standardok kialakításában, illetve közös TBT koordinátorok vannak, akik a konfliktusokat igyekszenek kiküszöbölni. Tehát eh, nagyon sok múlik azon, hogy milyen keret jön létre, illetve hogy a szabályozásbeli együttműködési testület hogyan áll fel, mekkora politikai akarat minden mögött, Ezt eh, néhány évet eh, fog időbe venni, igénybe venni, tehát ezt meg kell, hogy várjuk. Ami a szabályozásbeli szuverenitást illeti, um, nehéz eh, százszerzékkal um, megválaszolunk ezt a kérdést, hiszen még nem végés a szöveg. Két dolog van. Egyrészt a bizottság dokumentuma, ők azt javasolják, hogy a szabályozásbeli együttműködési testület nem alakíthat ki szabályokat. Tehát ez azt jelenti, hogy az EU nem veszíti el szuverenitását a testületnek eh, lesznek kompetenciái, de az Európai Parlamenten keresztül kell, hogy menjenek a szabályozások, lesznek védzáradékok, és a magas szintű fogyasztóvédelem nem fog sérülni. Tehát nem csak arról van szó, hogy a szabályozásban egy működési testületnek nincsen szabályozó kompetenciája, hanem a készülendő dokumentum is ezt hivatott biztosítani. Fontos megemlíteni azt, hogy további kutatásokra van szükség, amint megszületik a végső megállapodás. Hát fontos, hogy a végső szövegről jobb értékelést tudjunk majd mondani. Köszönöm. Thank you very much. I had to, I will answer two questions. Két kérdésre szeretnék választ adni. Az egyik, Evelyn Gepard kérdése az ekvivalenciákra vonatkozólag. Erre a következőt mondanám. Az ekvivalenciákat felhasználtuk a VTO-n belül is, de kevéssé. Az EU és az USA ennek van egy 99-ből származó állategészségügyi megállapodása, és hasonlóképpen a légiközlekedés területére is vonatkoznak ilyen megállapodások. Az automotív iparral kapcsolatban most kell ezt megalkotnunk. Most hát az ekvivalencia mit is jelent? Ez egy kölcsönös elismerés, de azért itt mégiscsak egy picit másról van szó. És most erre mutatnék rá, hogy mik a különbségek, hogy ne zavarodjunk össze. Az ekvivalencia esetében az importáló ország dönt. A célok tekintetében rendben vannak a dolgok, de az ekvivalencia azért ennél egy kicsit szigorúbb. esetről esetre fogjuk eldönteni, tehát egy pozitív lista megközelítéssel fogunk dolgozni. A kölcsönös elismerés az alapvetően egy negatív lista, ez történt egyébként pontosan az állategészségügyi megállapodás tekintetében. Ugyanazon célok kell, hogy legyenek, tehát nem csak ilyen ködös célok, hanem pontosan megfogalmazott célokra van szükség. És aztán nagyon kell látnunk azt is, hogy az azonos megbízhatóság kérdése is nagyon fontos. Fernando is említette ezt az egészségügyi berendezésekkel kapcsolatban. De ugyanezt egyébként a szolgáltatásokra is lehet alkalmazni, hiszen itt a belső piacon egy egészen hasonló rendszert alkalmaztunk. Ez azt jelenti, hogy ezt már megvalósítottuk egyszer, tehát ez egy bonyolult helyzet, egy bonyolult rendszer, de mégiscsak megvalósítható. A, ugyanazok a célok, mert a kölcsönös elismerés megoldását azt csak Európán belül tudjuk elképzelni, de az Egyesült Államokkal igenis, és tökéletesen alkalmazható ez. De én csak félig támogatom. A második gondolat nagyon világos kérdés megfogalmazás volt. A javaslatokról annyit mondanék, hogy ezen a területen legalább 20 percre lenne szükségem arra, hogy elmagyarázzam lépésről lépésre, hogy hogyan működik ez a rendszer. Örülök annak, hogy a bizottság munkatársai elolvassák ezeket a javaslatokat, hiszen itt technikai javaslatokról van szó. És bizony, azért azt kell, hogy mondjam, hogy itt a lábjegyzetek eléggé részletesek. Nagyon sok olyan javaslat van az Európai Unió számára és az Egyesült Államok számára is a nyitásra vonatkozólag. De hogyha csak egy együttműködési terület van, az együttműködés területén olyan programokra van szükség, amelyek világosan meghatározzák a összes lehetőséget, és ez egy jó titipen keresztül megvalósítható lesz. Köszönöm. Remélem mindenkinek lesz kérdése, illetve hogy mindenki kapjon időt a, szeretném, hogyha mindenki kapna időt a kérdéseire is, de van még itt egy digitális agendára vonatkozó napirendi pontunk is, és szeretnék a bizottsággal az eszmecserére is időt adni. Úgyhogy ezért most a bizottsági kép, a bizottsági szakértőt nem szeretném most megkérni, hogy foglalja össze az elhangzottakat, hanem még mielőtt ezt megtesszük, mindent ki fogunk tenni a honlapra. Itt vannak egyébként világosan a összes prezentáció. Szeretném elérni, hogyha ezeket valóban megkapnánk. Köszönöm szépen. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy az Európai Bizottsági tárgyaló csapat teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy minden újdonságot, újdonságról tájékoztatja önöket. Fontos ugyanis az, hogy a jelenlegi EU-s jogalkotási keretekkel ennek megfelelően végezzük munkánkat, és az Európai Bizottság mellett az Európai Parlamentet is bevonjuk, mint jogalkotót. Tudom, nem is akarom ö, leinteni itten az ezzel kapcsolatos vitát, mert ez a közvéleményt nagyon érdekli, és ezért fontos az átláthatóság. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és bármit még írásban nyugodtan elküldhetnek, minden számunkra nagyon hasznos. Köszönöm. Our next item on the agenda is an exchange of views um, with... Következő napi rendi pont. A Digi Connect és a Digi Growth részéről a digitális egységes piaci stratégiára vonatkozó anyag következik. Erről már nagyon sokat beszéltünk. Köszönöm szépen. So, please, could the... Kérem, az Európai Bizottság szakértői, akik a ttip el foglalkoznak, minél halkabban és lass és gyorsabban menjenek ki. Nem arról van szó, hogy nem kedveljük önöket, csak egyszerűen nagyon nagy lemaradásban vagyunk. Lionel Sola from Connect. Um, Lionel Sola Connect-től és a DJ Grow-tól is van itt egy hölgy, akik erről a tém, akik erről a témában eszmét tudunk cserélni. Péter, esetleg bemutatnád a témát röviden? 5 perc talán mindenkinek, és aztán az érdeklődő parlamenti képviselőkkel még lehet vitát folytatni. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb ebben a témában a kérdés-válasz rész lesz, tehát nagyon röviden fogom bemutatni a témát. Nem egyedül jöttem, hanem a, DJ Grow és a DJ Just, illetve a főtitkárságról érkező kollégákkal együtt érkeztem, azért is, hogy bemutassuk azt, hogy ez egy fontos és csapatmunkán alapuló projekt. Először is arra szeretnék emlékeztetni, hogy ez az elnöknek az egyik prioritása. Összesen tíz ilyen van egyébként, tehát úgy gondolja, hogy a prioritások mind rendkívül fontosak. Talán egyértelműnek tűnik az, hogy a digitális gazdaságot prioritásként kívánjuk kezelni itt az Európai Bizottságban, de ugyanakkor azért emlékezzünk rá, hogy mondjuk öt évvel ezelőtt még erről szó sem volt, és Részben ez az elnök víziójának köszönhetően, de részben a gazdaság természetes változásának, evolúciójának is. Itt a digitális piac kapcsolatban annyit tudnék elmondani, hogy néhány intézkedés gyakorlatilag három pillér és 18 javaslat jelenik meg. Ez egy nagyon konkrét, pragmatikus, ambiciózus cél, és egyébként már a bizottságon belül is megvitattuk ezt akkor, amikor létrehoztuk. Tehát nem kell itt a prioritások között tehát az, hogy, hogy ezek a különböző intézkedések mikor fognak megjelenni, ez nem prioritási sorrendben történik meg. Lesznek olyanok, amelyek már az év végére mm, életképesek lesznek, mások pedig majd csak a jövő éveket, tehát 2016-ban lépnek majd életbe. Gondolok például a szerzői jogra, ez egy nagyon fontos, bonyolult téma, aztán az elektronikus kereskedelem és ezen belül a mm, fogyasztói jogok. Van egy másik téma, a platformok témája, illetve az adatvédelem témája. Itt éreztük azt, hogy több időre van szükségünk, mert ezek különös esetek, különleges esetek, és majd a témát részletesen értékelni fogjuk. Itt is egy második elemre felhívnám a figyelmet, amely szintén a bizottság új megközelítését mutatja. Ez a csapatmunka. A prioritások, amelyek a stratégiában szerepelnek, hosszas gondolkodás eredményeként jelentek meg az Európai Bizottságon belül is, és ANSZI biztos, illetve az ő együttműködő csapata munkájának köszönhetően, ez pedig új megközelítés az Európai Bizottságban, és azt mutatja, hogy együtt szeretnénk dolgozni, nem akarjuk ezt a fragmentáltságot mutatni, ami korábban volt és az, hogy itt is ma többen vagyunk, jelen több fő főigazgatóságról, ez is azt, ezt a célt mutatja. A tagállamokkal és az Európai Parlamenttel partnerségben kívánunk dolgozni. Tudjuk is, hogy ez nagyon fontos, mert ez az egyik tehát hogy a, a céljaink mennyire lesznek sikeresek, ez az egyik előfeltétel, ez az együttműködés az intézményekkel is. Megint csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy különböző szinten szeretnénk együttműködést kialakítani az önök házával. Itt le is zárom a mondani valómat azzal, hogy elmondom, hogy az egyik sikerfeltétele a DSM-nek az lesz, hogy azok a témák, amelyek már folyamatban vannak és a digitális gazdaságra vonatkoznak, ilyen például a telekom vagy a személyes adatok védelme. Nos, hát minden az, ami most éppen folyamatban van, azzal kapcsolatban fontos az, hogy ezek a dossziék, dossziék az ambícióknak megfelelő lezárást kapjanak, mert így lehet csak siker történet ez a iparág és most természetesen a konkrét kérdéseket várjuk. Zola, úr és kolléganője kíván-e tovább? Szóval? Nem kommentálni kívánjuk, hanem egyetértünk és aláhúznánk, hogy ez egy igencsak koordinált fellépése volt a bizottságnak, aminek az eredménye azokban a lépésekben fejeződött ki, amikről hallottunk. A DG Grow a növekedési főigazgatósággal két különböző megközelítést alkalmazunk a digitális piacra nézve. A digitális egységes piac természetesen fontos része az egységes piacnak és a digitális gazdaságnak is. Nem gondolom, hogy most konkrét kommentárokkal kéne kiegészíteni, amit a kollégám mondott Evelyn Gephardt. Kíván-e? Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném elismerésemet kifejezni az Európai Bizottsággal szemben, hogy a témát ilyen intenzíven kezelte. Itt volt az ideje szerintem, hogy létrejöjjön egy stratégia, hogy kialakítsunk egy stratégiát erre a területre, mit kívánunk itt tenni, és eh, szeretném elmondani, hogy 2011 óta itt a szakbizottságban van egy munkacsoport, amely ezt a témát vizsgálja, és fontos, hogy ez így is maradjon. Egy sor dolog fontos az én szememben, amelyeket kezelni kell még hozzá gyorsan. Örülök, hogy az Európai Bizottság is ezt látja. Itt mindenek előtt a kereskedelemről szeretnék beszélni, az internet kereskedelemről, az úgynevezett e-commerce-ről, mert újra és újra meg kell állapítanunk, hogy vannak nehézségek a vállalatok oldalán egyrészt, mindenek előtt, ha kis és középvállalatokról beszélünk, ezeket kezelniük kell, de mm, a fogyasztók oldalán is vannak nehézségek. Fontos, hogy ebben haladást érjünk el, és olyan szabályokat tanáljunk, amelyek szükségesek. Üdvözlendőnek tartom azt is, hogy ott, ahol még szabályozási igény van, az Európai Bizottság kijelentette, hogy évvégéig mit kíván tenni például a szerződés vagy a kötelmi jogban ezt egy harmonizált fellépés keretében kívánjuk megtenni, tehát ne úgy járjunk el, ahogyan a korábbi bizottság ezt tette az opcionális rendszerrel, ez a kis és középvállalatoknak sem, de a fogyasztóknak sem lett volna jó. Tehát ez most egy új lépés, és én kiválónak tartom. Aztán egyszerűen mindenkihez fordulok a kérdéssel hogyha geoblockingról beszélünk. Itt újra és újra azt olvasom, hogy indokolatlan geoblockingot kell megszüntetni. Én szeretném azért megkapni annak a definícióját, hogy mit jelent az indokolatlan. Pontosabban fordítva kérdezni, mikor van indokolt geoblocking? Ez érdekelne. Senkitől sem kaptam mindeddig választ erre talán ma sikeresebb leszek. A harmadik kérdés, amely érdekelne engem, és az Európai Bizottság mennyire mélyrehatóan vizsgálja ezt a területet, megint csak az e-commerce-ről van szó, szóval itt minden mindennel összefügg. Gondoskodnunk kell arról, hogy ne legyen diszparitás az offline és az online vásárlások között jogilag, a határokon átnyúló és nem határokon átnyúló vásárlások között, stb. Tehát ne csúsztanak szét a dolgok. Én látok egy ilyen veszélyt, és ez nem lenne jó sem a kis és középvállalatoknak, sem a fogyasztóknak meggyőződésem szerint. Ezért aztán szeretném megtudni, hogy az Európai Bizottság milyen megoldást tud elképzelni, milyen lépéseket kíván tenni. Az utolsó pont, persze még sokkal több pontot tudnék megemlíteni, de a mai napra azért egyelőre ennyi elég. Azt látom a fejleményekben, itt az egységes piacon, a digitális egységes piacon, hogy a termékek és szolgáltatások közötti határok egyre inkább eltűnnek, képlékenyé válnak. Régen azt mondtuk, ez egy termék, erre ezt a jogot kell alkalmazni, a másik egy szolgáltatás, akkor egy másik jogot kell alkalmazni. Ez egyre jobban eltűnik mert eh, a termékeket eh, szolgáltatásokon keresztül lehet eladni. Egy 3D másoló például itt szolgáltatás is van benne, de természetesen és akkor a termékbiztonságot hogyan értelmezzük egy ilyen összefüggésben. Az Európai Bizottság itt mit kíván tenni, hogy ezeket a kérdéseket kezelni lehessen majd, hiszen a jogbiztonság szempontjából ez is lényeges. Aztán még egy kérdésem van mert ez is érdekel. A különbségtétel, ez egy másik kérdéssel függ össze, amit már feltettem egyébként, az offline és az online megkülönböztetése. Hát azt látjuk, hogy itt harc folyik valahol az offline és az online között pillanatnyilag. Én nem gondolom, hogy jogalkotó szerepe, hogy egyik vagy másik oldalt segítse, hanem a tisztességes versenyt kell biztosítani. Hogyan biztosítjuk viszont a jog jogi eljárások érvényesülését, ahol a két terület keveredik, online, offline, egyre több kis üzlet van, akik azt is felkínálják, hát adott esetben online beszerzést is alkalmazhatnak, megveszik online, és nál tőlem elhozzák. Tehát a kiszállítást lehet elkerülni, ennek az árát, és akkor gyorsabb is. Ez most minek számít? Offline vagy online? Hogyan kezelik ezeket a kérdéseket? Hogyan tudunk gondoskodni arról, hogy itt is a jog érvényesüljön, és egyértelmű joguralkodjon? A, tehát képlékenyek a határok, hogy tudjuk ezt kezelni, hogy igazságos legyen. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a bizottságnak, hogy ezt a dokumentumot közzétette, hiszen ez egy első lépső, egy érlelési folyamatban úgy mondom, hogy talán egy kicsit eh, lassú is lehet akár, de ez a bölcsesség elmélyítésének jele is lehet. Itt eh, a tradicionális eh, gazdaságok átásáról van szó, a digitális gazdaságra, tehát nem mondjuk azt, hogy valami teljesen újat hozunk létre az egységes digitális belső piacsal, és a régi típusú gazdaság szintén digitálisá fog válni, nem maradhat meg régi formájában. Az IMCO foglalkozott belső piaci kérdésekkel is, amelyek nem digitális piacot érintettek. Másik megjegyzésem, több felvetés hangzott el a szerzőjogokkal kapcsolatban. Ismerjük a vitát az egyensúlyról, a hozzáférés kapcsán, illetve a szerzőjogok védelmét illetően. Itt van egy ellentmondás, amit fontos feloldani. Mondhatjuk azt is, hogy nincsen ellentmondás. Engem azonban aggaszt a szöveg általános tónusa. Azt érzem mindenütt, hogy prioritást élvez az az egyensúly, amely defavorizálna a szerzői eh, jogokat. Tehát hogyan lehetne javítani a digitális piachoz a hozzáférés, ebből adódik a további kérdés, a jogok védelme. Mindenki érte az, hogy ezek modernizására szükség van, én egyetértek a modernizálással e, általában, mindent modernizálni kell az életben. Én támogatom a modernizációt, de mit értenek ezzel pontosan? A jogbiztonság növelése szükségesé válhat a digitális tartalmak elérése miatt. Én is voltam kutató, nagyon örültem annak, hogy az adatbankokhoz eh, ingyen hozzáfértem. Azt gondolom, hogy az anyag eh, általános filozófiája a tradicionális eh, szerzői jogokat kérdőjelzi meg a copyright a tradicionális formáját, ez aggaszt. Ami pedig a teritoriális hozzáférést illeti, itt van egy bonyodalom, a fogyasztó ők szeretne hozzáférni egy adott tartalomhoz, de nem tud. Tehát itt a territorialitás kérdése is felmerül, kereskedelmi kérdés. És például egy adott táruló úgy dönthet úgy, hogy nem bocsátja rendelkezésre az adott tartalmat. Tehát a szerzőjogok nem tehetők felelőssé mindenért, vannak más tényezők is Hát szeretném a bizos, bizottság véleményét megkérdezni a szerzői jog teritoriálásáról. Pontosan ez egyensúlyt megtartani. Európa alkotói térség, több modernizáláson szükséget láthatóságra, Nagyon fontos um, um, az alkotásokat megvédeni, az alkotók jogait. És uh, a nagy közösségi szereplők kizárólag uh, um, kereskedelmi célú felszállásban érdekeltek a tartalom megfelelő védelme nélkül. Az ECR képviseletében én tehetek fel kérdést, megpróbálok szintén rövid lenni. Először is, amikor jogalkotást végzünk ezen a nagyon fontos területen, akkor fontos biztosítani azt, hogy hangsúlyozzuk a digitális forradalom előnyeit, nem szabad ezt alásni, biztosítani kell azt, hogy a jogalkotás technológia semleges legyen, a digitális piac globális piac, sokkal inkább az, mint nagyon sok hagyományos piac. Éppen ezért óvatosaknak kell lennünk az új jogalkotás kihatásait illetően, illetve a módosításokat illetően, különösen a mikroentitások hatását, illetve, illetve az innováció gyakorolt hatást. Hát a bizottság megközelítése részben jó, de több munkára van szükség, és ebben a szakbizottságban a gyakorlati megoldásokra kell összpontosítanunk, annak érdekében, hogy a kereskedelmi akadályokat elhárítsuk, azért, hogy a fogyasztók érdekeit és a vállalkozások érdekeit is erősítsük. Ami a fogyasztói jogokat illeti, ECR árnyék jelentős tevőként arra ösztönözi a bizottságot, hogy legyen célzott Nézzük meg a vitát, amely két évig szólt a végső felhasználás jogáról, az internetes szerződésekről. Mi azt kértük, hogyha az internet szolgáltató nem ad megfelelő sebességet a szerződés, mert nem teljesíti a minőségi feltételeket, amelyeket reklámozott, akkor e, törölni lehessen a szerződést, és ezt még mindig nem tudjuk trialógusra vinni, kérem a bizottságot arra, hogy legyen pontos, hiszen hogyha eh, egy adott eh, megoldással mindent meg akarnak oldani, akkor öt év múlva is eh, itt tartunk majd még. Tehát a jogokat tisztázni kell a digitális tartalommal kapcsolatban, ha nem lehet mondjuk ezt letölteni a befizetett pénzért, akkor fontos, hogy kapjon mindenki egy plusz kópiát. Emlékszünk a szolgáltatási irányelvre, ez jelenti egy gyakorlati utat előre, ami a csomag kiszállítást illeti. Európában ez bizonyos helyeken probléma, de nem mindenütt vannak jól működő versenyképes piacok. Itt is fontos az átláthatóság növelése, ami a geoblockingot illeti. Itt a tartalom létrehozása egy nagyon nagy előnyünk, fontos az átvihetőség szempontja, nem szabad erősíteni a kalózkodást a hátsó kiskapukkal, a Júrival szorosan együtt működünk a szerzőjogokkal, jogokról, mi nem támogatjuk a páneurópai engedélyeket, de nagyon fontos a kötelező érvény is. Fontos, hogy megnézzük az áfa szabályozásokat, hogy ezeknek milyen hatása van a mikroentitásokra, a késvállalkozásokra, a digitális forradalom mit jelent az ő számukra, illetve meg kell nézzük a bürokratikus akadályokat, illetve hogy a pán-európai engedélyez milyen terheket, ró, milyen terheket ró rájuk, ami pedig a platformokat illeti. Ezek nagyon gyorsan fejlődnek, nagyon sok különböző területen, az emberek szeretik használni a platformokat, a fogyasztók és tehát ezeknek óriási előnyei lehetnek, de nagyon fontos a verseny eh, helyzetre is odafigyelni, a biztonság kérdését nem aláásni, ami a biztonságot illeti erről a stratégiájukról is többet szeretnék hallani a kiskorúak gyermekek érdekében. Nem gondolom, hogy itt csak a platformokról szóló fejezetben kell ezt megemlíteni, ami az adatvédelmet illeti. A lébebeli kollégák szorosan figyelmel, szoros figyelmel követik a témát, elindult a trialógus, több európai vállalkozás B2B és nem B2C eh, jellegű nem szabad őket úgymond előnytelen helyzetbe tenni. Fogyasztóvédelmi szempontból aggályos elgondolkozni azon, hogy még több adatot kell, hogy közé tegyenek a standardok kapcsán. A digitális ágazatban nagyon fontos az, hogy alulról felfelé történjék az építkezés, az ipar állapíthassa meg a standardokat, és nem csak fentről lefelé történjen a standard kielégítás. Nagyon fontos, hogy bevonó jellegű, nyitott, átlátható folyamat legyen ebben is, azért, hogy amikor a standardok kielkítésre kerülnek, az összes érintett bekapcsolódhasson ebbe, és a megközelítés is átlátható legyen. Tehát ezek lettek volna kulcsfontosságú megjegyzéseim, és további vitára számítunk. Kéri Kelis. Um, also... Köszönöm szépen. Jelent... Jelentéstevő vagyok az ITRE-ben is. Reméljük a két szakbizottság majd együtt tud működni, mind a két kollégában, mind a két szakbizottságban a kollégák ezt szeretnék. legfontosabb a bizalomépítés, ez az alapvető pillére ennek az egész stratégiának, a fogyasztók felé, épp úgy, mint a cégek felé, mert a cégek gyakran nem félnek online vagy határon át nyúló módon árusítani, mert nem ismerik a különböző tagállamokban lévő adatvédelmi vagy fogyasztóvédelmi szabályokat. Fontos tehát a legmagasabb sztenderdek megőrzése, ez a cél, de ugyanakkor én úgy gondolom, hogy talán még ennél is fontosabb, hogy ugyanazokat a sztenderdeket és szabályokat tudjuk bevezetni az Európai Unióban mindenhol, hogy a tagállamokban élő személyek tudják, hogy mindenhol ugyanolyan jogaik és kötelezettségeik vannak, tehát ugyanazok a szabályok irányadóak. A bizottságnak is meg kell értenie, hogy csak akkor hozzon új jogszabályokat, hogyha erre szükség van, mert nagyon sokszor elég a jobb implementáció biztosítása. Például a bizottság a szolgáltatási irányelv betartatásán is örködhetne jobban, mert bizonyos hát. államokban ez problémát jelent, és így tovább is lehet menni ebben a tekintetben a digitális piac stratégiával. Zsaván úrnak pedig azt szeretném mondani, hogyha ő szerint, mit jelent ő szerinte az, hogy modernizáljuk a szerzői jogot? Hát arról van szó, hogy mint hogyha a szerzői jogvédelem egyenlőre nem venni figyelembe azt, hogy megváltoztak a dolgok. Például arról van szó, hogy bármi, amit elolvasunk online, azt a komputerünk arról egy másolatot készít. Tehát ezt például figyelembe lehetne venni, itt a komputer és a technológia működése megváltoztatta az alapfeltételeket. Köszönöm szépen. I, can the translators bear with us for 10 minutes? 10 percet kérni még a tolmácsoktól, és a, de a résztvevőktől pedig azt, hogy lehetőleg lehető legrövidebben. Köszönöm szépen. Az egyik dolog, amely itt feltűnt, az infoszok irányelv előadójaként, amikor azt felülvizsgáltuk, végeztünk, hogyan kell a digitális piacnak működnie a szerzőjogok esetében, és ami ott kiderült, és ez a szakbizottság is mondta, hogy ha van egy egységes digitális piac, akkor világossá kell tenni a fogyasztói jogokat a szerzői jogok vonatkozásában, és ezt figyelembe kell venni mindenképpen. Szerintem, amikor egy ilyen stratégiát dolgozunk ki a digitális piacra, itt nem csak arról van szó, hogy bürokráciát építsünk le, hanem javítani szeretnénk a helyzetet. Az összes érintett, a kreatív tartalmak, felhasználók munkáját szeretnék megkönnyíteni, és bátorítanám itt a bizottságot, hogy a digitális egységes piacot tágan értelmezze, különböző szavakat használunk, itt a digitális uniót is szokták emlegetni, itt itt szóba kerülhet a kereskedelem is, hogyha a geoblockingról dolgozunk, gondolkodunk például, akkor legálisan megszerzett tartalmakhoz való hozzáférésről is beszélnünk kell, de azt látjuk, hogy legálisan nem tudunk tartalmat venni, mert egyes országban ezt nem kínálják fel, tehát a hordozhatóságról is beszélnünk kell adott esetben, vagy a határokon átnyúló hozzáférésről is beszélnünk kell itt olyan területekről van szó, hogy amik, ahogy szükség van az állami finanszírozásra is, vannak a közszolgáltató rád, rádiók is, és mert mindennapokban itt tudunk tapasztalatokat szerezni, és itt tudunk komoly előnyöket felmutatni. Itt tényleg az a tényleges kulturális diverzivitás, sokszínűség Európában fontos, és ez nem kötődik határokhoz. Olyan, kol, olyan kol, kultúrákról is szó van, amelyek átlépik a határokat. Aztán itt vannak a nyelvi kisebbségek is, amelyek egy más országban élnek, és abszolút jogok van, hogy online módon hozzáférjenek a saját nyelvük tartalmaihoz ezért azt gondolom, milyen értelemben ne szűken értelmezzük a kereskedelmi tranzakciókat, vagy a digitális egységes piacot, hogy arra itt nem kell szó szerint venni azt, hogy fizessenek, vagy fizetni tudjanak az emberek érte, aztán a következő területen konkrét javaslatokat szeretnénk látni, de van itt van egy ellentmondása között, amit mond a digitális stratégia, itt egyrészt neutra, semlegesebb platformokat kéne elérni, felelősségteljesebbé kéne tenni az érintetteket. Ez egy ellentmondás. Egyrészt semlegességet követelünk, amely egy elv, amely minden Big fél tevékenységét ugyanúgy kezeli, és úgy gondolom ez egy nagyon fontos koncepció, de ezzel egyidejűleg a felelősség is ugyanilyen fontos. Ösztönzőket kell kialakítani a cégek számára, hogy rendezzék a tartalmaikat, és különböző módon lehessen a platformokat használni. Azt gondolom, hogy ezt részletesebben fel kell tárnunk, hogyha itt a szakbizottságban vitatkozunk erről. Köszönöm szépen. group. Mindenki, minden frakció minden frakció kap időt, Anna Maria Koráca következik, és aztán Dalton úr. Nagyon röviden, mert a tolmácsok idejét is tiszteletben tartjuk. Nagyon örülünk a bizottsági javaslatnak, itt volt éppen már az ideje. Konkrét javaslatokat várunk, és ebben a házban nekünk az a felelősségünk, hogy minél hamarabb lépjünk. Egy konkrétum. Nagyon fontos az, hogy egy globális, nyílt és szabad internetet építsünk ki. Éppen ezért mindent ebben az értelemben kell végezni, és le kell bontani az akadályokat. Nem arról van szó, hogy ki akarunk innen zárni harmadik országbeli cégeket. Ez az egyik legfontosabb megközelítést, amelyet figyelembe kell venni, és nagyon örülök annak, hogy a bizottság is ilyen értelemben gondolkodik, és nem szegmentálni akarja az internetet. Örülök annak is, hogy a bizottság a fragmentáció kérdésére is odafigyel. Valóban nagyok a kihívások a harmonizáció területén, és az a feladat, hogy ezeket a bonyolult szabályokat, amelyek a munkahelyteremtést és a gazdasági növekedést megakadályozzák, ezeket lebontsuk. A különböző áfa rezsimek például nagyon nagy problémát jelentenek, a disztribúció azonos tagállamon, egy tagállamon belül is, vagy határon átnyúló módon szintén nagy költséget jelent a kis cégek számára. Köszönöm szépen, elnök asszony. Fontos, hogy amikor a digitális gazdaságról beszélünk, akkor új szektorokról is kell, hogy beszéljünk, de nem csak azokra, amelyek felváltják a régieket, átállásról van szó, illetve fel kell tegyük azt a kérdés, hogy mely tradicionális gazdasági maradnak le. Azt gondolom, hogy ez az átállás túlságosan lassú a fejlődés üteméhez képest. Nagyon fontos az analóg gazdaságot a digitális gazdasághoz igazítani. Tehát nagyon fontos, hogy önmagunkkal szemben kritikusak legyünk. Évek óta dolgozunk bizonyos mechanizmusokon, annak érdekében, hogy a vállalkozások igazodását eh, segítsük, és bizonyos területeken jelentősebb a munkanélküliség. Fel kell, hogy tegyük a kérdést, eh, hogyan segítjük az átállást. Vannak más típusú mechanizmusok is, például az ország specifikus ajánlásoknál itt esélyeket veszítünk, például az árfa harmonizálásánál, ez jelentős esélye a belső piac harmonizálásához. Az európai szemeszter kapcsán megfogalmaztuk a eh, specifikus ajánlásokat, és létrejöhetne egy eh, EU-s héja elszalasztottuk ezt az alkalmat, és még sokkal több kihívással előttünk, amelyekkel szembe kell néznünk. Az Európai Unió egy része igazodik, alkalmazkodik lépésről a beruházókkal, a semlegességi platformon keresztül, annak vagy hogy megakadályozzuk azt, hogy eh, valaki dominálja a mm, piacot, de nagyon fontos, hogy igényesek legyünk és szigorúak a tagországok felé intézett követelményeinkben. Én um, sajnálatosnak tartom azt, hogy a bizottság nyomást gyakorol. Azt gondolom, itt többet tehetnénk a tagországok befolyásolása érdekében, az áfa harmonizása érdekében, illetve a KKV-k felkészítése terén a logisztikai platformokra, ezek eh, már a nemzeti politikákban a megvalósításhoz kötődnek. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bocsánat, téve, eltévesztettem a mikrofont. Teljesen egyetértek eh, ezzel az ügy, felvetéssel, de ez eh, konkrétan szempel a stratégiával, hogy valamit tennünk kell, hiszen különbözőek az áfák, itt valamiféle harmonizációra szükség van. Bár itt eh, beszélni szeretnék a csomag kiszállításról is. Eh, itt van egy általános rövid mondat a stratégiában, amit megemlítettek európai egységes piacról beszélünk, akkor mindenhol működnie is kellene az egységes piacnak, és a mai napon kettő órakor a képviselői szalomban lesz egy esemény ezzel kapcsolatban, és a postai szolgáltatásokat is figyelembe kell vennünk. Ezek úgy tűnik, hogy nem képesek kezelni ezt a témát, nem nem képesek eleget tenni a fogyasztók elvárásainak. Mindenek előtt a csomag kézbesítésről kell beszélnünk. Itt gyorsan kell reagálnunk, hogy a kihívásoknak eleget tudjunk tenni, és lássuk, hogy vannak lehetőségei a digitális korszaknak, és ezt ki kéne használni. A kérdésem most az, hogy az Európai Bizottság mit kíván tenni lehet-e itt konkrétabb lépéseket tenni annál, mint amit eddig hallottuk? Például vannak -e konkrét tervek az Európai Bizottságnál ezen a területen lépéseket tenni? Az Európai Bizottság mit fog tenni, hogy dinamizálja az innovációt ezen a piacon, hiszen rendkívül fontos, hogy változás történjen ezen a területen. Az utolsó hozzászóló de nem várjuk el a bizottságtól, hogy a mai napon válaszoljanak, majd egy más ülésen, egy következő alkalommal és egy kicsivel több időt kapunk. Köszönöm szépen, hogy a kommentárokat meghallgatják, és eh, talán a képviselőkkel konkrétan beszélhetnek. De köszönöm szépen, egy kicsit eh, aggódtam, amiatt, amit olvastam a bizottság javaslatában. Ez egy régi megközelítés eh, az új kihívások esetén az állami protekcionista rendszert kívánják létrehozni, a régi eliteket akarják megőrizni. Úgy tűnik, hogy ez a megközelítés a bizottság alkalmaz. És ezt, ez az, amit kínálni tudnak a fogyasztóknak. De nem csak a bizottságról beszélünk, az Európai parlament is gondolni kell. Julia Reiders elmúlt héten a Jüri Bizottságban beszélt arról, hogy milyen képek vannak itt az EU középületein. Hát milyen emberek, akik internetet használnak, egészen másképp gondolkodnak, és érdemes lenne megnézni itt az online környezetet összességében szerintem méghozzá másképp kéne közelíteni ehhez. Itt nyilvánvalóan versenyhelyzetet kell létrehozni méghozzá az egyenlő esélyek alapján, és nem csak a meglévő modellek alapján és nem szabad offline szabályokat az onlineban kizárólag használni, mert így könnyű kikerülni bizonyos kérdéseket, és ez az emberek pénztárcájára megy, az emberek pedig az egyszerűbb rendszert fogják használni, mert az olcsóbb, és egy vibránsabb megközelítés lenne szükség. Azt gondolom, hogy ha egy szabályt létrehozok ma, azt holnap úgyis megsértik. Aztán a geoblockingnál is egy kicsit aggódom, itt nagyobb ambíciót vártam volna az Európai Bizottságtól, az én véleményem az nem kell, itt az, az Európai Bizottság azt mondja, hogy önök európai, pán-európai engedélyeket akarnak. Én inkább de azt kell nézni, hogy hol lett a geoblockingnak előnye. Én azt kérném, hogy nézzék meg, hogy hogyan tudják kezelni a blockingot, mert különben nem fogunk előrébb lépni. Köszönöm szépen. Evelyn Gephardt. Csak egyetlen mondatot engedjenek még meg. Azt kérném az egész vita során, amit itt folytattunk éppen a geoblockingnál, ne egyoldalúan a média és a kulturális területen lássuk ezt, hanem az e-commerce is ide tartozik, azt ne felejtsük el, az a mi szakbizottság szempontjából nagyon fontos. Számos hozzászólásban hallottam az ö, digitális tartalmak témáját, de sokkal többről van itt szó, ö, szélesebb körül, tágabb ez az értelmezés, ne próbáljuk meg ezt korlátozni. Köszönöm szépen, valamennyieknek sajnos a tolmácsok nem maradnak tovább, úgyhogy nem, majd, majd négy szem közt, vagy kis csoportban tárgyalhatunk róla.